Uh, dear colleagues, uh, my sincere apologies for the wait. Sorry. Kedves kollégák, elnézést kérek uh, a várakoztatásért, Dupré úrtól külön elnézést kérek, ezért, um, hogy 10 perccel később kezdünk. Menjünk tovább. Gerard Dupré jelentése következik. A személyi igazolványok és tartózkodási okmányok biztonságáról. És akkor most át is adom a szót Dupré úrnak, aki elmondja, hogy miről van szó, és utána elkezdjük a vitát. Kérem, mutassa be a jelentését, Dupré úr, és még egyszer elnézést kérek a késésért. Köszönöm, elnök úr. Kedves eh, Claude, elfogadom a bocsánat kérését. Én magam is kellett volna, hogy megnyilvánuljak ma délelőtt is. Eh, nem voltam akkor itt. Köszönöm, hogy eh, délután most lehetőséget kapok. Miről is van szó, elnök úr? Nos, egy rendelettervezetről van szó, amelynek a célja az, hogy a személyazonosítási igazolványok, illetve a tartózkodási okmányok biztonságát javítsa. A cél az az legfőképpen, hogy a mozgás szabadságát biztosítsuk az Európai Unió területén belül, mint ahogy önök is tudják, különböző országok között. Igen, nagy a mozgás, 15 millió európai polgár lakik más országban, nem a sajátjában, 11 eh, millióan közülük pedig más országban dolgoznak. Tehát itt eh, nem arról van szó, hogy helyettesíteni fogjuk a nemzeti személyazonosítani igazolványokat egy európai igazolványjal, nem. A személyigazolványok azok nemzeti kézben maradnak. Nincs szó arról sem, hogy olyan tagállamokra rákényszerítsük személyigazolványok kibocsátását, ahol az nem szokás. Itt a biztonsági tényezők harmonizálásáról van szó olyan országok esetében, amelyek kiadnak személyigazolványokat. Nos, melyek azok a kiegészítő tényezők, amelyekre javaslatot tennék, hogy hozzuk be a bizottsági javaslatok mellé a rendelettervezetbe megpróbálom maximálisan figyelembe venni az alapvető jogi ügynökség, illetve az adatvédelmi biztos ajánlásait, ezek e- emellett természetesen odafigyelek majd a nőjogi szakbizottság véleményére is. Nos, először is szeretném, hogyha a rendeletben pontosítanénk azt, hogy európai biometriai adat, biometrikus adatbank létrehozására itt nem kerül sor. Ez nem felhatalmazás arra, tehát legyünk teljesen egyértelműek ebben a dologban, ez szerepeljen is a szövegben. A második dolog, nincs szó arról, hogy ez a rendelet jogalapja lesz annak, hogy nemzeti adatbank, biometrikus adatok eh, vonatkozásában kötelezően eh, létrejöjjön. Tehát, ha egy tagállam akar egy ilyet, akkor ne hivatkozhasson erre, hogy ezért csinálja. Ez nem jogalap egy ilyen adatbázis létrehozására. Ez a második dolog, amit eh, szeretnék a kollégák figyelmébe ajánlani szeretném megerősíteni a garanciákat a biometrikus adatok vonatkozásában, különös tekintettel a kiszolgáltatott személyekre, illetve a gyerekekre. Itt most nem megyek bele a részletekbe, de nagyon konkrét garanciákat akarok ezekre a személyekre vonatkozóan az eredeti javaslatokhoz képest. A harmadik dolog az, hogy eh, én joghézagnak minősítem az eredeti szövegben azt, hogy nem megfelelő az adatvédelmi, védelem, az adatvédelem. E, én azt szeretném, hogy az adatokat a csak a szükséges ideig lehessen az új lenyomatokat megőrizni, illetve beletenni a személyigazolványba, e, illetve maximum egy hónapig. Tehát a biometrikus adatok eh, legyenek beépítve a chipbe, eh, és ez legfeljebb egy hónapig tartson. Eh, emellett szeretném olyan módon korlátozni az adatok felhasználását, hogy magánszolgáltatók ne férhessenek ezekhez, legfőjebb csak jól körülhatárolt és meghatározott esetekben különös tekintettel arra az időszakra, amikor a biometrikus adat felvétele történik, addig terjedően, amíg az a chipbe beépítésre nem kerül. A tagállamok felelősek az adatok eh, GDPR-nek megfelelő kezeléséért, azok biztonságáért, még akkor is, hogyha a nem állami szektorban történik a személyigazolvány gyártása. Emellett egy egyértelmű rendelkezést szeretnék látni, amely szerint az összes tagállam egymás között elismeri a személyi igazolványt utazási okmányként is, és ez alól nincs kivétel. És aztán valami, ami nem teljesen pontos az eredeti szövegben, én, én pontosítani akarom, eh, a tagállamok a biometrikus adatok titkosítás feloldására vonatkozó rendelkezéseket, illetve technikai tudnivalókat. Az ugyanis nem jó, hogy csak az útlevél kibocsátója tudja elolvasni a biometrikus adatot az útlevélből, más nemzeti hatóság pedig nem tudja. Semmi értelme, eh, hogy csak egy országban lehessen olvasni ezeket az adatokat, a többi ország biztonsági hatóságai vagy határellenőrző szervei pedig nem tudják eh, ezeket az adatokat olvasni. Amennyiben ezt megengednénk, akkor igazándiból már is nem igazolható ez az egész jogszabály, vagy az igazolhatóságának ilyen nagy részét elvesz elveszíti. Ami pedig azokat a rendelkezéseket illeti, amelyek arra irányulnak, hogy a tagállamok ne szembesüljenek túl nagy teherrel, e, például a jelenlegi személyigazolványok kicserélése miatt, hogy újakra kell azokat kicserélni. E, én a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak eh, előírnám, hogy eh, jobb, a legjobb gyakorlatokat eh, cseréljük, illetve átmeneti személyigazolványok születhessenek, amelyeket elismer a többi tagállam is. Tehát, hogyha mondjuk van egy személyigazolvány, amelyik elveszett, akkor az ideiglenes személy is elismerhető legyen. Az útleveleknél már van ilyen egyébként, és ugye erre felhasználhatóak a különböző konzulátusok. Különösen noha erre több reakció is fog születni, eh, hogy a személyigazolvány az ne csak a nemzethez való tartozás eh, bizonyítéka legyen, hanem annak is, hogy eh, lehetővé tegye a szabad mozgást egyrészt, másrészt be lehessen vele lépni kívülről az Európai Unió területére, ennek az európai dimenziója, ennek a, a, a személyigazolványnak teljesen egyértelmű, és ennek nyilvánvalónak kell lenni. Az útlevélnél már most ez van. Tehát a jövőbeni személyigazolványok tartalmazzák egy kék négyzetben eh, az ország szimbólumát sárga csillagokkal körbevéve, eh, mintázva az Európai Unió zászlóját és szimbólumát. Két alkalommal beszéltem már ezekről a gondolataimról az árnyék előadókkal. Jövő héten újra egy összeülünk, kett délelőtt, és én szorosan együtt szeretnék működni velük, és amennyiben beilleszthető a szövegbe, illetve a céljába a jogszabálytervezetnek, akkor természetesen nagyon szívesen várom az ő módosító indítványaikat, és ennyit tudok most mondani jelenleg, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy árnyékelő adó néppárt részéről szeretne hozzászólni. Carlos Coelho. Barbara, tessék. Carlos Coelho nem tud ma itt lenni, és engem kért föl, hogy helyettesítsem előzetes dátumra kellett mennie, és mivel a téma egy délután került sorra, csak én tudom előadni. A tartózkodási engedély és személyigazolvány alapvető dokumentumai, ami, amelyek a szabad mozgást garantálják, és három célt követnek a szabad mozgás, tehát elsőképpen az identitás kapcsolatos csalásokat, és a hamisítással való szembeni ellenállást és a nemzeti hatóságok kizárólagos jogát az adatokhoz. A DEPRE jelentés tervezet jó, amit alapvetően támogatni tudunk, ugyanakkor árnyék előadóként Kajló úr rá szeretne mutatni négy dologra. Először is nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a javaslat nem foglalkozik documents that allow you to have an identity. nem foglalkozik az úgynevezett breeding dokumentekkel. Ezek eh, nemzeti szinten különböző adattartalmúak, és a biztonságuk is különböző fokú. fokú. Teljes tudatában az IDPS-ben leírtaknak támogatjuk a biometrikus adatok nyilvántartását, de technológiailag nem látunk okot arra, hogy a 12 éves gyerekek miért ne adhatnák le ugyancsak az új lenyomatukat. A közös kutatóközpont is rámutatott, hogy már az öt éves gyerekek új lenyomatta is elég jól azonosíthatók, a 70 éveseké viszont kevésbé. Tehát eh, inkább a felső korhatárról van baj, és a gyerekek védelme és a rablással szemben jobban megvalósulna, ha biometrikus igazolványuk lenne. Egyébként a biometrikus személyigazolványokban a nemzeti és európai identitás egyszerre kifejeződik, és szeretnék, hogyha ezek teljesen egységes formátumok lennének Európában. Olyan igazolványt szeretnénk, amelyet minden ország elismer az EU-n belül, és semmilyen akadályt nem gördítenének a tagállamok azoknak az útjába, akik ilyennel utaznak. A tartózkodási engedélyeket a vízuminformációs rendszer összefüggésében kell látni. Egyes harmadik országbeli állampolgárok a bizottsági javaslat alapján alá tartoznának ennek az új szabályozásnak. Mi ezt támogatjuk, de módosítókat szeretnénk benyújtani, miközben támogatjuk az előadót és az árnyék előadókat, reméljük, hogy a szöveg hamar átmegy, mert az alapvető mozgáshoz való joga az európai polgároknak legalább ugyanolyan fontos, mint a biztonsághoz való jog. A bizottság Kíván ehhez hozzáfűzni valamit? Mm, is Irina Mizova? Please go ahead. Yes, thank you very much for, for the floor and thank you very... Köszönöm a szót. Örülök, hogy ezzel a fontos javaslattal önök is foglalkoznak. Az előadók elmondták a lényeget, a mozgás szabadság az egyik vezérlő elv másfelől pedig a biztonsága, a dokumentumok, okiratok biztonsága. Az idél a személyigazolvány megkönnyíti az európai polgárok mozgását. Az, a javaslata, ahogy önök is elmondták, ugyanakkor szeretné az eddigi biztonsági hiányosságokat orvosolni, mert korábbi szemigazolványok nem voltak eléggé biztonságosak, hamisíthatók voltak, ezért ö, egyszerre tartjuk követelménynek az arckép és az új lenyomat kettős jelenlétét az igazolványon, a biometrikus adatokkal egyetemben. Az új technológiák ezeket most már nagyon jól tudják védeni a hamisítással szemben. Üdvözlöm tehát Döpré úr jelentéstervezetét, Üdvözöljük azt, és örülünk annak, hogy alapvetően egyetért velünk a javaslatunk lényegével, és remélem, hogy kölcsönösen tudjuk támogatni majd egymást ebben a vitában. Mi örömmel dolgozunk szorosan együtt önökkel ebben a igen fontos témában. Köszönöm szépen. Az elnökség részéről most Tamarek Herbelnek adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak. Ha megengedik, akkor rövid rátekinteném azt, hogy milyen munkát végzünk a dosszé kapcsán a tanácsnál. A javaslat vizsgálata május 29-én kezdődött a bolgár elnökség alatt. Azóta több munkacsoporti ülést tartottunk, és jelentős előrehaladást értünk el. Az első a bel, belügyi jogi egyeztetés most jövő héten lesz október 1-én, és reméljük, hogy a munkacsoporti egyeztetések után intézményközi egyeztetése kerülhet sor novemberre. Az osztrák elnökség vállalta, hogy ezt a fontos javaslatot még idén tető alá hozza. Várjuk az önökkel való együttműködést. Köszönöm szépen! a tanácsnak a megszólalást. Most akkor visszatérek Zserához, hogy ha akar néhány záró gondolatot megfogalmazni, akkor megtehesse. Rövid leszek, köszönöm. Először is köszönöm Kolya úrnak, illetve a helyettesének azt, amit elmondott, és jegyeztem, amit mondott. Ami a születési adatok igazolását illeti, itt van egy apró gond. Portugáliában tudtam meg, hogy ugye már születéstől kezdve digitálisan tartják nyilván az adatokat a nyilvántartásban, már digitális a nyilvántartás is, az anyakönyv. Nem halljuk a közbeszólást. De igennel válaszol de Prior a felvetésre. Nos, lehetőséget kell teremteni arra, hogy, hogy ebben a jelentésben ezzel is foglalkozunk. Ami a többi kérdést illeti, jegyeztem Koyla úr javaslatait, és megvizsgálom, megvizsgáljuk őket alaposan. Köszönöm szépen a bizottságnak is, hogy támogatja a hozzáállásunkat, és kölcsönösen segítségre van szükségünk, ebben egyetértünk és köszönöm a tanácsnak is, hogy nyitott az együttműködésre, és a gyors tetőaláhozásban érdekeltek, és az intézményközi megállapodás megkötésében. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Depré úr, és akkor a kollégáknak is köszönöm, akik részt vettek a vitában. A módosítók benyújtásának határideje október 19-18 óra. Most pedig, kollégák, rátérünk a 16-os napi rendi pontunkra, ami a meghallgatás. Csak körülnézek, ellenőrzöm, hogy mindenkinek mindenki készen áll-e. Be very happy if um, our first panel of... Nagyon örülnék, hogyha az első panel résztvevői csatlakoznának hozzám itt a pódiumon, és akkor elkezdjük a munkát. Thank you. Okay, um, a warm welcome to um, all of our speakers and a warm welcome to sok szeretettel köszöntöm valamennyi előadónkat és minden vendégünket is, akik erre a nagyon fontos és igen kényes témával foglalkozó meghallgatásra jöttek el, amelynek a címe a könnyítés irányelv végrehajtása és humanitárius segítségnyújtás az irreguláris migránsok számára nagyon száraz, kollége, száraz címet adtak ennek a kollégák, de azért legyünk őszinték és fogalmazzunk világosan. Az egyik legnagyobb tragédiáról beszélünk, amelyel az emberiség szembenéz. Emberi lények élete forog kockán, illetve veszítik el az életüket. Hatalmas tragédiáról van szó, amely most is zajlik, ahogy beszélünk és a mai eszmecsere során sosem szabad megfeledkeznünk az emberi dimenziójáról, mindannak, amiről beszélünk. És egy pillanatra se, eh, se tegyük meg ezt. Több szakértőt hívtunk meg, és az úgynevezett könnyítő irányelv végrehajtásáról beszélünk a tagállamokban. A cél az, hogy humanitárius segítségnyújtást lehessen biztosítani a e, migránsoknak. Az a kérdés, hogy az irreguláris migránsoknak nyújtott humanitárius segítségnyújtás a szolidaritás kifejeződése vagy bűncselekmény. Ez a kulcsfontosságú kérdés, és ettől lesz ez a téma ennyire érdekes És ezt egyébként, ezt az eszmecserét most egy nemrégi állásfoglalással kapcsolatban folytatjuk le. Az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást. Ez az egyik legnagyobb dilemma egyébként, amivel szembe találjuk magunkat, tehát hogy az emberi lények, a civil szervezetek hogyan menthetnek meg életeket úgy, hogy közben ne tekintsék őket bűn elkövetőnek, illetve hogy ezt a tevékenységet ne tekintsék bűncselekménynek. Az elmúlt években több mindenre volt példa, európai állampolgárok álltak bíróság előtt, mert segítettek életveszélyes helyzetben lévő embereknek, másfelől viszont az csempészek, és én is tapasztalatot szereztem ezzel kapcsolatban, akár Líbián belül is, az embercsempészek kihasználják a kiszolgáltatott embereket, akik az Európai Unió felé szeretnék az útjukat venni, csatlakozni a családjukhoz, a diaszporához, vagy egész egyszerűen csak védelmet, egy jobb jövőt keresnek. Tehát nagyon nehéz az egyensúlyt megteremteni, kollégák, ismerjük a témát, különösképpen ebben a szakbizottságban. Tehát, hogy megbüntessük és elrettentsük az embercsempészeket megfelelő büntetőjogi szankciókkal, de közben az Európai Uniós állampolgárok kifejezhessék az emberi szolidaritásukat anélkül, hogy azt kockáztatnák, hogy bűncselekményt követnek el. A humanitárius segítségnyújtásra nagy szükség van. A jelenlegi helyzet a mostani szabályozás nyomán alakult ki, a 2002-es könnyítő irányelv nyomán, illetve a tanácsi végrehajtási döntés nyomán, amely ezt megvalósítja. A csomag végrehajtása az bizonytalanságokhoz vezetett, a jogbiztonság nem valósult meg, és említettem már, hogy a Libe szakbizottság kezdeményezésére az Európai Parlament felszólította az Európai Bizottságot, hogy tegyen közé útmutatást annak érdekében, hogy a segítséget nyújtó európai állampolgárokat ne bűnelkövetőként kezeljék. Aki engemet szól a jelentés, de más munka is megfogalmazta, és idézem, hogy bárki, aki humanitárius segítséget nyújt a szükséget szenvedőknek nem kezelhető bűnelkövetőként, és az európai jogszabályokat, így kell alakítani. Ezt ez a szakbizottság is elfogadta, illetve az Európai Parlament egésze. És ezért is örülök annak, hogy üdvözölhetem itt mai vendégeinket, szakértőinket, akik erről az nagyon érdekes, gyakran ellentmondásos, de ettől még igen alapvető jelentőségű témáról fognak beszélni. Tehát hogy hogyan különböztessük meg azokat, akik segítenek, és vannak ugye mások azoktól, akik eh, hasznot húznak. Meghallgatjuk először Nestler urat és Aldin urat, akik a mediterrán a térségben szereztek tapasztalatokat, utána pedig eh, a francia kormány képviselőjét, majd az EU-s intézményektől hallunk véleményeket, Fabrice Leggeri lesz az első a Frontex-től, és Turalácsi úr, aki a belügyi főigazgatóságot képviseli, a migrációs és visszatérítési politikával foglalkozik. És persze volt, vannak itt képviselők a körünkben, akik figyelemmel kísérték ezt a témát, és az állásfoglalás elkészítéséhez is hozzájárultak. Tehát az első az előzetes eredmények bemutatása lesz egy tanulmányjal kapcsolatban. A tanulmány a könnyítési irányelv helyzetét vizsgálja, megfelele ez a könnyítési irányelv céljának, a humanitárius segítségnyújtás kriminalizálása. Ez a tanulmány címe Lina Vosilyutye ismerteti Jennifer Alsoppal karöltve ezt a tanulmányt. Egyikük a CEPS programnál dolgozik, a másik pedig a Migráció Leadership Teamnél, a Londoni Nemzetközi Fejlesztési Központban, illetve az SOAS Egyetemen Londonban. Hát igen, hosszas címet visel Elszop asszony, de nekem ezeket ismernem kellene, hiszen az intézményeket ismerem. Tehát akkor a könnyítési irányelv és az irreguláris migránsoknak nyújtott humanitárius segítségnyújtás kriminalizálása. Ez a címe a tanulmánynak, és át is adom a szót Posilutya asszonynak, Emlékeztetek még gyorsan mindenkit, hogy az interneten követhető a meghallgatás élőben. Tehát az igaz, hogy csütörtök délután mindig nehéz a képviselőket itt a teremben látni, viszont nagyon sokan követnek bennünket az interneten, úgyhogy át is adom a szót, parancsoljon asszonyom. Köszönöm szépen a kedves meghívást, és hadd mondjam, hogy nagy öröm számunkra, hogy beszámolhatunk az eredményeinkről. Gabriela Sarchenz és Sergio Carrera szintén a szerző között volt, tehát őket is képviseljük. A legfrissebb beszámolónk a korábbi kutatásainkra is támaszkodik, ugyanis már korábban is tanulmányoztuk az embercsempészek magatartását, az emberi bizalmat, a humanitárius segítségnyújtást 2016-17-ben. És most is zajlik egy olyan projekt, ahol a civil társadalomra összpontosítunk, és anyagokat itt hagyunk a teremben, tehát akiket érdekel ez a téma, nyugodtan vegyenek a terem hátuljában található anyagokból. Október végén fog teljesen elkészülni, hivatalosan megjelenni ez a tanulmány, ami ugye még nincs itt, de reméljük, hogy a parlamenti állásfoglalásba be tudják majd építeni az eredményeinket a tekintetben, hogy a humanitárius segítségnyújtást hogyan lehetne mentesíteni a kriminalizálás alól. Egy rövid áttekintést is készítettünk, ahol a szolidaritás kriminalizálásáról szólunk, tehát hogy ez hogyan jelent meg, és azok, akiket bűnelkövetőnek kezelnek, újságírók, civil szervezetek, szolgáltatásnyújtók, vagy akár segítők, ügyvédek, és így tovább. Tehát nagyon nagy körét fedi ez le az állampolgároknak, nem csak a humanitárius szervezetekről van szó. És ha megnézzük, hogy milyen feltételek, vagy milyen körülmények vezettek a jelenlegi helyzethez, tehát hogy a szolidaritást kriminalizálják, oda jutunk, hogy amiatt lehetett ez, vált ez lehetségessé, hogy az európai vagy a nemzeti szabályozás nem elég pontos. Tehát pontatlan a megfogalmazás, nem lehet eldönteni, hogy mi az, ami nem bűncselekmény. A másik, ugye a vészhelyzet jellege a helyzetnek, Gyakorlatilag büntető mm, jogi szabályokat alkalmaznak egy vészhelyzetre, nem mindig világos, hogy mit is akar elérni a rendőrség, amikor azokat tartóztatja le, akik szolidaritásukról tesznek tanúbizonyságot és így cselekednek. A harmadik dolog az egyoldalúság. Ugye a humanitárius menekült válságra hiányoztak a válaszok, tehát nem voltak európai válaszok és egyre inkább önérdekű reakciókat látunk a tagállamok részéről, a felelősséget igyekeznek más tagállamokra, vagy pedig a civil társadalomra áttolni. Ez megfigyelhető például a kutatási és mentési missziók esetén, ugye nem tudjuk, hogy ki is lenne ezekért a felelős. Ugye beszéltem arról, hogy a jogszabályok nem elég pontosak, az irányelv szövege azt mondja ki, hogy bármilyen ö, személy, aki szándékosan segít egy másik személynek, aki ö, belép vagy ö, áthalad ö, egy tagállam területén, ö, bűnelkövetőnek minősül. Függetlenül attól, hogy mondjuk nem ö, jár, nem kap ezért a cselekedetéért semmilyen juttatást. Ebből kifolyóan a humanitárius segítséget nyújtó is bűnelkövetésnek, bűnelkövetőnek minősül. Csak négy tagállam felel meg a 28-ból az ENSZ szabványoknak, hogy a belépés könnyítését bűncselekményként kezelhessék. Németország, Írország, Luxemburg és Portugália a többi tagállam az ENSZ embercsempészeti jegyzőkönyvén alapulva tesznek lépéseket, büntetéseket alkalmaznak viszont a büntetések alkalmazásával éppen ennek az ENSZ jegyzőkönyvnek az eredeti célját semmisítik meg. Ami a rezidenseket illeti, az Európai Uniós jogszabályok előírják a pénzügyi ö, nyereséget, közben a tagállamok fele mégsem ö, biztos abban, hogy kell, hogy legyen ilyen pénzügyi elem nek lenni ahhoz, hogy eljárást indítsanak az érintett ellen. És a következő egy nagyon érdekes rendelkezés, az Európai Parlament is aggájait fogalmazta meg emiatt, ugyanúgy, mint Európai Uniós állampolgárok, gyakorlatilag a, a kivétel, hát a, az irányelv jelenlegi szövege az az Európai Uniós tagállamok kezébe teszi a döntést. Egy tagállam eldöntheti, hogy szankciókkal él-e vagy sem olyan emberekkel szemben, akik humanitárius segítséget nyújtanak. Aztán pedig az ENSZ embercsempészeti jegyzőkönyve célját megint aláássa ez, amit itt mutatok. Ugye az, hogy valaki ebből anyagi vagy pénzügyi haszonra tesz szert, az legyen a követelmény, és aki pedig nem tesz szert haszonra, altruista okokból segít, vagy humanitárius okokból, az ne legyen bűnelkövető. Gyakorlatilag konkrét kivételekre Belgiumban, Görögországban, Spanyol, Finn, Olaszországban, Máltán és az Egyesült Királyságban volt példa, de vannak eljárások, amelyek zajlanak, és két, országban, két országból, ezek közül a felsolt országokból itt is vannak érintettek. A következő az irányelv 8. bekezdésről. Sokan azt mondják, hogy nem is világos, hogy mit kellene mentesítenünk az eljárás alól. Ha megnézzük, akkor mégiscsak világos a célkitűzés, amelyről a tagállamok és az EU-s intézmények megállapodtak. Ugye azt mondják, hogy az élet védelme, az emberi szenvedés enyhítése és az emberi méltóság védelme a cél, amikor erre szükség van, akkor, hogyha a kormányok vagy helyi szereplők képtelenek vagy nem akarnak fellépni, vagy egész egyszerűen nem rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal. Tehát ez a megfogalmazás nagyon is világos. A kutatási és mentési expedíciók esetében a humanitárius segítségnyújtást lehetne alkalmazni ha a harmadik országokra alkalmazzák, akkor az EU-n belül is lehetne alkalmazni. A következő dián a felmerülő kérdéseket próbáltuk illusztrálni. Ugye a jogbiztonság hiányáról beszéltem, hogy az nem létezik, és ez azt jelenti, hogy a tagállamok különbözőképpen hajtják végre az irányelvet, illetve hogy azok a migránsok, akik az embercsempészek áldozatai, szintén bűnelkövetőként jelennek meg az európai oldalon. Akkor most itt folytatnám, a, ahogy kollégám Lína mondta, a fő Nagyon részletes tanulmányt készítettünk, amelyet az Egyesült Királyság Gazdasági és Kutatási Tanácsa finanszírozott. Magyarország, Görögország és Olaszország voltak a vizsgált országok, de az egész Európai Uniót áttekintettük, és a kutatásból kiderült, és szerettük is volna hangsúlyozni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy formálisan kriminalizálnak embereket, hanem egyfajta dinamikáról, amely a civil szervezetek működését befolyásolja többféleképpen. Az egyik megjelenési forma az, hogy bírósági eljárást indítanak valaki ellen, de nem kell, hogy börtönbe kerüljen valaki, hogy megtapasztalja azt, hogy milyen az, hogyha őt kriminalizálják. Több különböző tagállamban láttuk ezt a négy jelenséget, tehát a gyanakvás, a fegyelmezés, a megfélemlítés, zaklatás, illetve a hivatalos bírósági eljárás elindítása, tehát ez a négy aspektus mindenütt tapasztalható volt. Nem fogok részletekbe bocsájtkozni, mert itt vannak kollégák, és a saját tapasztalatukról be tudnak számolni az érintettek az eljárásokról. Egy valami, amelyet gyakran emlegettek a civil társadalmi önkéntesek, mindegy, hogy Kelé vagy máshol, más helyszíneken, az volt, hogy úgy érezték, hogy a rendőrség nem védi őket. Tehát amikor mosakodási lehetőséget biztosítottak a menedékkérőknek, vagy élelmet nyújtottak, az embercsempészektől a rendőrség nem védte meg őket. Tehát előfordul, hogy a rendőri fellépés az gyakorlatilag úgy valósul meg, hogy őket magukra hagyják, és nem védik meg, tehát a humanitárius segítséget nyújtókat nem védi meg senki. A fegyelmezés például Magyarországon megjelent abban a formában, hogy ellenőrzik a civil szervezetek könyvitelét, egyre szigorúbb intézkedéseket kell, hogy betartsanak, mindenféle szabályokat ír elő az állam, úgy is megjelenhet ez, hogy a civil szervezeteknek nem biztosítanak hozzáférést, például a táborokhoz Magyarországon, ami pedig a gyanakvást illeti, hát a médiának ebben nagy szerepe van. Láttuk, hogy az Orvosok Határok Nélkül szervezet, amely nagyon fontos szerepet játszott a tengeri és szárazföldi határokon, a menekülteknek nyújtott segítségben, gyakorlatilag a tengeri taxi címkét kapta a médiától. És bizony a civil szervezet finanszírozására aztán ez komoly hatással van, hiszen a hírnevüket ássák alá az ilyen megnevezések. Aztán a megfélemlítés, zaklatás szintén megjelenik a könyvünk, amely elérhető a teremben. Fizikai fenyegetéseket jelent, vagy azt, hogy a közösségi hálózatokon, az interneten támadják őket, vagy akár a rendőri, rajtó, vagy egyéb szervek agresszíven, erőszakosan lépnek fel velük szemben, és ezeket az ügyeket ki kellene vizsgálni, de nincsen azonosítója az érintett rendőröknek például, és így tovább. A következő diát kérem, itt csak azt mutatjuk be, hogy hát persze lehet, hogy viszonylag kevés az ilyen példák száma, a, hogy a modern korban Schindlerek ülnek börtönben, de azért mégiscsak egy nagyon fontos kérdésről van szó. És ez egy nagyon komoly határvonal. Nem csak az a kérdés, hogy valakit letartóztattak-e vagy sem. Rob Lorit sokan ismerik, ő egy brit állampolgár, akit letartóztattak azért, mert úgymond egy gyereket csempészett be az Egyesült Királyságba, Keléből, hogy a gyermek a családjá, hoz csatlakozhasson, és ő az éle, megpróbált öngyilkosságot is elkövetni, amikor bíróság elé állították emiatt. Szerencsére a végén felmentették, de hát csak ezt akartam hangsúlyozni, hogy ez micsoda teher következő dia azt illusztrálja, hogy ez nem csak a migránsok jogairól szóló kérdés, persze, de itt az emberi életekről van szó, de az állampolgárokról is szó van, és ezt egyre többen hangsúlyozták a civil szervezetek közül, akikkel felvettük a kapcsolatot a kutatásunk során. Itt arról van szó, hogy az Európai Uniós civil társadalom, civil társadalmak védik a jogaikat, védik azt a jogukat, hogy a szükségét szenvedőknek segíthessenek. Láttuk Franciaországban például eh, annak az úrnak a példáját, akit eh, embercsempészetért tartóztattak le, hogy Olaszországból Franciaországba csempészett migránsokat, eljutott az alkotmánybíróságig, és a végén a testvériség eh, definíciójáig jutottak. Hogy ez mit is jelent? Az ő értelmezésében az embertársainak a jogainak védelmét is jelenti. Tehát tényleg eljutunk olyan kérdésekig, mint az, hogy mit jelent európainak lenni, és, és így tovább. A következő dián azon civil szervezeteket láthatják, akik mozgósították a tagságukat, hogy ezzel az ügyel foglalkozzanak, kiálljanak az emberek, az érintett szereplők mellett, de hát az európai menekültválság fényében azt mondhatjuk, hogy ez az első alkalom, hogy azt láthatjuk, hogy a civil társadalom valóban összefog és együtt kampányol az ügyben, és tényleg vannak olyan kezdeményezések, amelyeket az állampolgárok indítottak el, gondolom, hogy önök ezeket ismerik. Nagyon örülünk annak, hogy ezek a, eljutottak az Európai Parlamentig is, felkeltették a figyelmet. És azt azért kihangsúlyoznám, hogy ez az első, hogy a kínzás elleni világszervezet például elkezdte az emberi jogvédők helyzetét figyelemmel kísérni az Európai Unióban. Tehát az azt jelenti, hogy globális szintre emelkedett ez az ügy. Az ENSZ külön megbízottja is foglalkozik most már ezzel a kéréssel, de ahogy mondtam még egyszer, a gyanakvás, a fegyelmezés, a megfenyegetés és a perek indítása, ezek mind-mind olyan jellegzetességek, amelyek mindennek megjelennek, ahol emberi jogvédők próbálnak tevékenykedni. De mégis mi forog kockán? Nem csak az, hogy az életeket lehessen menteni a tengeren, a szárazföldi határokon, a mi jogunk is kockán forog, hogy valakinek, aki éhes, adhassunk egy szeret kenyeret, az egészségügyi és egyéb jogszabályokat is úgy manipulálták, hogy megfélemlítsék a segítségnyújtókat, és hogy mindent igyekeznek úgy alakítani, hogy embercsempész és vágyával tudják ezeket a személyeket bíróság elé állítani. Következő dia. Tudjuk, hogy gyakran beszélnek arról, hogy az Európába érkezett személyek száma hogyan csökken, de kollégám egyébként azt hiszem a számadatokban nagyon jó, és az az igazság, hogy persze az Európába irregulárisan érkezők és legálisan érkezők száma csökken, a, és az életüket vesztők száma is csökken, de hogyha azt nézzük, hogy az átkelést megkísérlő közül százalékos arányban hányan veszítik el az életüket, itt viszont növekedést látunk. E, gyakorlatilag e, betiltják azt, hogy e, a, ezeket, a, ezeket a hajókat lehessen használni, betiltják az emberi életek megmentését a földközi tengeren. És mi mindennek a hatása a társadalomra nézve? Tudjuk korábbi kutatásokból, hogy ezek az intézkedések több civil szervezetet, humanitárius szervezetet elrettentenek attól, hogy menekültekkel foglalkozzon, segítse a kiszorítottakat. Az Egyesült Királyságban például van egy ilyen szabályozás, hogy a lakástulajdonosok mielőtt a lakást kiadják, ellenőriz, ellenőrizzék a dokumentumokat, az a kötelességük, hogy ellenőrizzék a bérlő dokumentumait. És ez elretenti őket attól, hogy például menekülteknek adják ki a, az ingatlant. A társadalom nagy szerepet játszik az Európai Uniós értékek védelmében, és például a család egyesítéshez való jog egy ilyen jog, amely hál' Istennek a civil társadalmi csoportok munkájának eh, köszönhetően most már a figyelem középpontjában van, de sokkal nagyobb jogbiztonságra van szükség. És most visszadom kollégámnak a szót az összefoglalóra. We also see that it eh, has... Köszönöm. És azt is eh, látjuk, hogy vannak költségei annak, Eh, hogy eltereli a figyelmet a többi bűncselekmény eh, kinyomozásától, eh, és ebben az esetben kifejezetten kiszolgáltatottak a menekültek. Miért nem szabad kriminalizálni? Mi egyetértünk a parlamenttel, és Látjuk például az csempészetről szóló irányelv, kiveszi a hatája alól az áldozatait ennek a bűncselekménynek, ugyanígy a humanitárius segítségnyújtást, ehm, végzőket is ki lehet venni büntetőjog hatája alól. Ehm, humanitárius kivétel átvétele a gyakorlatban nem működik. Itt monitorozási mechanizmusról lehetne szó. Először is a számvevőszéknek meg kellene vizsgálnia azt, hogy hova megy a pénz, illetve hogy a csempészés elleni fellépés az nem sérte más jogokat. Itt az európai ombudsmannak is lehet szerepe, hiszen az élethez való jog sérül, amikor ennyi halott van a földközi tengeren, és független megfigyelő rendszereket is létre lehetne hozni a civil társadalommal, európai intézményekkel jelentéseket gyűjtsenek, és ezt össze lehetne kötni a jogállamisági mechanizmussal, amely esetén ki lehetne mutatni eh, komoly jogsértéseket, vagy eh, a túlpolitizálását, átpolitizálását ezeknek a dolgoknak. A... Továbbra is egyetértünk az Európai Parlamenttel abban, hogy eh, holisztikus megközelítésre van szükség a migráció kapcsán, mert eddig egyoldalú a megközelítés, egyre restriktívebb a politika, de hogyha az embercsempészetről beszélünk, azt átgondolva látjuk, hogy ez egy, ezzel önmagunkat, önmagunkat sújtjuk azáltal, hogy egyre szűkebbek a csatornák, amelyek révén ezek az emberek bejuthatnak az Európai Unióba csempészek nélkül, akár humanitárius vízummal, illetve ez EU-nak proaktív kutató-mentő akciókat kellene eh, végrehajtania. Köszönöm. Köszönöm mind a kettőjüknek. Ez eh, egy olyan dokumentum, amit 2016-ban kért a Libe, és az előadások eh, egy részét egy része az a Peti Szakbizottság számára készített 2018-as frissítésre támaszkodik. Ez az irányelv jelenlegi helyzete, illetve a földközi tengeri helyzet, ott már frissebb adatokat tart, kaptunk, de ez a PETI szakbizottságnak köszönhető, a petíciós szakbizottságnak köszönhető. A mi dokumentumunk az 2016-os ezt azok kedvéért mondom, akik részletében akarnak foglalkozni ezzel a dokumentummal. Konstantin Nessler következik, aki orvos és részt vett eh, különböző hajókon a mentőakciókban öné a szó. Öné a szó 10 percet kap. Nem ismerem önt, nem ismerem fel. 10 percet kap. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a lehetőséget, hogy eh, eljöhettem és beszélhetek a humanitárius csoportok nevében. Konstantin Nessler vagyok, orvos vagyok három éve. Berlinben dolgozom anesztetíziológusként, illetve sürgősségi orvosként. 2015 óta segítem a menekülteket először Berlinben, majd később Görögországban, és azt követően pedig a mentőhajókon, mm, a földközi tengeren. Különböző német nem kormányzati szervezetek eh, alkalmazásában, illetve nem alkalmazásában, hanem eh, hajóján szolgáltam eh, különböző hajókon, a Juventa, a Lifeline és a Sea-Watch három hajókról van itt szó. Itt most röviden szeretnék beszélni arról a kriminalizációs kampányról, amely ahhoz vezetett, hogy lefoglalták a Juventa és a Lifeline hajókat, illetve eljárást indítottak a legénység ellen. A Juventa 2017. júliusában kezdte a műveleteit, és 2018. augusztusában foglalták le az olasz hatóságok a hajót. Ez alatt a rövid időszak alatt 14 ezer menekültet mentette ki a tengerről különböző túlzsúfolt nem tengerképes járművekről, a koordinációt az olasz tengeri mentési koordinációs központ végezte. E, sok élő embert és holtestet e, találtunk a tengeren, ezeket e, olasz kikötőkbe hoztuk, leggyakrabban átadtuk az embereket az olasz parti őrségnek, illetve NATO hajóknak. Betartottuk a nemzeti és nemzetközi törvényeket, és együttműködtünk a megfelelő hatóságokkal. 2017 elején az olasz ügyészség a Juventus és más hajók ellen titkos vizsgálatot indítottak. Ez alatt ezek során titkosszolgálati ügynökök és maffiellenes rendőröket küldtek fel inkognitóban a hajók legénységébe, hogy lehallgassák, megfigyeljék az ottani cselekményeket. A számos alkalommal a Juventát arra szólították fel, hogy térjen vissza Lampedusába, illetve hagyja el a kutatási zónát. E, ilyenkor kénytelenek voltunk otthagyni a mentésre váró hajókat. Nem tudjuk, hogy mi történt ezekkel a hajókkal, és nem tudjuk, hogy mi történt az emberekkel. Végül augusztus 18-án megelőző szándékkal, jelleggel a Trapani főügyész e, e, határozata alapján lampedúzában lefoglalták a hajót, és is egy hivatalos vizsgálat indult illegális bevándorlás segítése címén 22 humanitárius dolgozó eh, ellen indult eljárás. A az ügyész is elismeri, hogy a, ezek az emberek semmilyen anyagi hasznot nem húztak ebből a tevékenységből, és nem volt kapcsolatuk embercsempészekkel. Ugyanakkor az olasz hatóság azt mondja, hogy egy olyan esemény láncban vettek részt ezek a személyek, amelyek illegális eh, migráns beáramláshoz vezettek olasz területre, és éppen ezért ellenük is vádat lehet emelni a Juventa lefoglalása után több más eh, NGO is áldozata lett ilyen masszív kampányoknak, leg, eh, jogi és bürokratikus eszközökkel megpróbálják ellehetetleníteni őket. 2018. Eh, júniusában a Lifeline hajót Miután 234 migránst felvett a tengere, nem engedték be európai kikötőkbe. Az úgynevezett líbiai parti őrség arra kérte ezt a hajót, hogy adja át nekik a 234 migránst, hogy visszavigyék őket Libiába. Klaus Peter Reich kapitány ezt elutasította azzal, hogy biztonságos kikötőbe akarja vinni ezeket az embereket, ahol nem lesznek kitéve kínzásnak, nemi erőszaknak, illetve egyéb bűncselekményeknek úgy, mint Líbiában. Ezt követően Olaszország és Málta sem engedélyezte a hajó kikötését. A zászló szerinti kormány, a holland kormány pedig nyilvánosan megkérdőjelezte a hajó regisztrációjának helyességét. Hat napig voltak senyvettek a migránsok a hajó fedélzetén, köztük beteg, legyengült emberek is. Végül Máltán köthetett ki, miután megállapodtak az európai kormányok, hogy szétosztják egymás között a migránsokat. Ezt követően nem sokkal a máltai hatóságok a kapitány ellen vádat emeltek, és a vád alapja az, hogy a hajó regisztrálása nem jogszerű, lefoglalták a hajót, a kapitány akár egy év börtönt is kaphat, mivel olyan hajón utazott, amelynek nem jó a regisztrációja hatóságok szerint, noha a hajó holland zászló alatt hajózott már több mint egy éve, és számos alkalommal bemutatták a hajó okmányait, hogy a megfelelő regisztráltságot bizonyítsák. Más mentőhajóval, a Sea-Watch 3-mal is előfordult, hogy nem engedték, hogy elhagyja a máltai kikötőt. Az Aquarius nevű hajó pedig hamarosan elveszíti a panamai zászlóját olasz beavatkozás után. Az, a panamai hatóságok azt hozták fel, hogy az Aquarius nem volt hajlandó visszavinni a migránsokat Líbiába nemzetközi vizekről. Ez megsértette volna a Genfi egyezmény non-refoulement elvét, és korábban sem volt ez gyakorlata az NGO hajóknak, de egyébként a Frontexnek és európai partőrségi hajóknak sem. A, az események következtében a halálozási arány az immár minden 16. migránst érinti, illetve minden 16. migráns meghal. Ez a nyári adat, korábban ez csak minden 64. volt. Amennyiben bűnösnek találják, a Juventa személyzete akár 20 év börtönt is kaphat, és minden egyes becsempészett ember után 15 ezer eurós bírságot. Bár Továbbra is úgy gondoljuk, hogy nem fogják őket elítélni, ez a folyamat évekig tarthat, és több százezer euróba kerül majd ügyvédi költségként. A jelenleg vizsgálat alatt álló emberek, hivatásos tengerészek, tűzoltók, mentősök, életmentők, kulturális mediátorok és technikusok saját karrierjüket és életüket kockáztatták, önkéntesen dolgoztak azért, hogy segítsenek olyan embereken, akik az erőszaktól és az éjségtől menekülnek. Én nagyon rendes, kedves embereket ismertem meg bennük, a legönzetlenebb embereket, akiket valaha láttam, és az, hogy őket bűnözőként kezelik, az számomra különösen súlyos nagyon megdöbbentő volt számomra, hogy ez a fajta politikai üldöztetés ma az Európai Unióban lehetséges, hogy ahelyett, hogy ünnepelnénk ezeket az embereket, akik a humanitárius értéket megteljesítik, megtestesítik, bűnözőként kezeljük őket. Én orvosként azt vállaltam, és az a jogi kötelezettségem, hogy mindenkinek segítek, aki szükséghelyzetben van függetlenül annak nemzetiségére vagy vallására. Én attól tartok, hogyha ez a példa, hogy bűnbakká tesszük a humanitárius dolgozókat, tovább tarthat, akkor az alá fogja ásni azt a képességünket, hogy megsegítsük egymást, segítsük egymást az Európai Unión belül, vagy aznak határain túl. Éppen ezért én azt szeretném, hogyha önök olyan jogszabályokat hoznának, amelyek megvédik a humanitárius projekteket és azokban résztvevőket, az ilyen jellegű üldöztetéstől, és egyértelmű különbséget kell tenni a profitért zajló embercsempészet, illetve az önzetlen munka között. Köszönöm. Thank you very much indeed, Dr. Köszönöm szépen a beszámolót. Lépjünk át a következő beszámolóra. Salam Aldeint fogjuk meghallgatni aki a Humanity nevű Dán NGO alapítója, őt magát is a leszvaszi bíróság embercsempészettel vádolja. Köszönöm szépen a meghívást, és elmondhatom történetemet. Salam al hívnak. Három évvel ezelőtt emlékeznek arra a kisfiúra, akinek a holt testét a víz a partra most a Görögországban. Ez a látvány teljesen megváltoztatta az életemet. Láttam a hírekben a képet, ez egy szeptember harmadikai napon volt 2015-ben. Előtte egy úgymond átlagember voltam, de amikor láttam ezt a képet, az megváltoztatta az életemet, napokig nem ment ki a fejemből és úgy gondoltam, hogy egy ártatlan kisgyerek halála, akinek családja volt, aki szerette volna, szeretett volna neki jobb életet biztosítani egy háború sújtotta országban, ilyen körülmények halt meg. Én magam is menekült vagyok, Moldáviában születtem, Moldáva az anyukám, 9 éves koromban el kellett menekülnünk a polgárháború miatt, és hosszú, nehéz utunk volt, míg megérkeztünk Dániába, Romániából. Ott nagy nehezen menekült státuszt kaptunk, és ennek a kisfiúnak a képe a saját sorsom emlékeztetett. Úgy éreztem, hogy nem állhatok karbatett kézzel, látnunk kell, hogy mi történik magunk körül. És ha hagyjuk, hogy az történjen, ami, akkor mindenkinek vér van a kezén. Két nappal a kép látványa után úgy döntöttem születésnapomon, hogy elutazom Görögországba, hogy segítsek, és ahogy megérkeztem, már is találkoztam számos menekültel a tengerparton. Részt vettem több férfinő kisbaba megmentésében, és nem értettem igazán, hogy mi zajlik körülöttem. Nem szervezett módon voltam ott, hanem csak banánt osztottam magán személyként. Éppen adhok módon besegítettem a tevékenységébe. Ott volt, hol volt a rendőrség, hol van a Vörös Kereszt. Egy héten át nem aludtam, utána visszatértem Dániába, és három év múlva 30 barátommal újra elindultunk Lesbos szigetére, így jött létre az NGO-nk. Azt tűztük ki célul, hogy életeket mentünk meg, menekülteket mentünk meg. Éjjel-nappal dolgoztunk, a parton őrséget állva, hogy ha jön csónak, akkor segítsünk. Sokan rákérdezhetnek arra, hogy, hogy mit élnek meg ezek az emberek. Iszonyú hőmérsékleti körülmények között túl zsúfolt, alkalmatlan hajókban, hidegben ö, utaznak. Ezek a csónakok többnyire nem tengerképesek, és naponta kellett embereket kimentenünk a vízből, de sokszor láttunk haláleseteket, szemünk előtt haltak meg emberek. Tartottam a kezemben haldokló embereket, ártatlan kis gyerekeket is és az egyik gyerek azt kérdezte tőlem, hogy meghalok, segíts nekem, remélem, hogy a családom túléli. És ezek az élmények nagyon milyen hatottak rám. Naponta több órát kellett sírokat ásnunk a leszboszva kimosott hullák eltemetésére. De nem azért jöttem el, hogy ezeket a részleteket itt taglaljam. Úgy érzem, hogy itt alapvető probléma van a humanitárius jogokkal. Egyes országokban pénzt gyűjtöttek a megsegítésükre, de mivel a többségük az európai emberektől távol a nyílt vizeken pusztul el, többnyire ismeretlen körülmények között, úgy éreztem, hogy hiányzik a kapocs január 14-én hajnali kettőkor autóval jártam a partot, és lát, a saját szemmel láttam, hogy egy csónak süllyedőben van, és nem láttam ott semmilyen más segítséget. Láttam, hogy szemem előtt az emberek ugrálnak a vízbe, és perceken múlott, hogy túlélik-e vagy sem. Nem voltam hajlandó végignézni azt, hogy a szemem előtt fulladjanak meg emberek. És négy ö, életmentővel ö, ö, kimentünk a vízre, és megpróbáltuk az embereket kihozni a partra. A görög parti őrség jelezte nekünk, hogy meg kéne találni az elsüllyedt hajót. Egy katonai hajó jött sebességgel ekkor, és megállította a tevékenységünket, sőt letartóztattak minket, és láttuk, hogy az elsüllyedt hajó ugyanaz volt, ami hogy ezt a hajót mi korábban engedélyezték partra szállni, most pedig már nem. Hirtelen megváltozott a politika. És hogy miért ültek ott a partőrség emberi öt órán keresztül semmit sem téve, és próbáltunk a nagykövetségeinkkel fölvenni a kapcsolatot hajnalban, a Dán önkéntesekkel kihallgattak minket, nem tudtak angolul a kihallgatóink, valamit 10 percen át gépelt a rendőr, és én ugye beszéltem, de ő nem értette, amit mondok angolul, és hogy mit írt a számítógépébe, arról fogalmam sincs. Végül adott egy papírt, hogy írjam alá azt válaszoltam, hogy nem írok alá semmit jogász, ügyész, ügyvéd segítsége nélkül. Ugyanezt a papírt a többi Dán kollégámmal is alá akarta irattatni. Mondtam nekik, hogy ne írják alá. Mindannyiunkat kilöktek a helységből, és mindannyian azt mondtuk, hogy a nagykövetségünkkel vagy az ügyvédünkkel mindenképpen tárgyalni akarunk. A kikötői hatóság nagy nehezen engedélyezte, hogy felvegyük a kapcsolatot ügyvédekkel, és utólag azt tudtuk meg, hogy azt kellett volna aláírnunk, hogy tudatosan embereket csempésztünk, és embercsempészettel vádoltak minket. Ennek semmilyen bizonyítéka nincs. A hajónkon éppen nem volt egyetlen egy menekült sem, és 48 órát töltöttünk a börtönben, Közben aznap nyolc menekült halt meg ugyanott, és más mentőcsónakokat sem engedtek ki a vízre. És nem értem, hogy miért ártatlanokat börtönöznek be, amikor ártatlanokat akartak menteni. tízezer eurós bírságot fizettettem vele, vele, velem, és nyolc hónapig kitiltottak Görögországból. Én ezzel együtt Dániában folytattam a humanitárius tevékenységet, és próbáltam megszervezni a menekülteknek való ruha, élelmiszer eljuttatását. Csónakunk, hajunk már nem volt, elkobozták, de nem adtuk föl, hogy küzdjünk értük. Ö, ö, ö, és egész Görögországot bejártam, hogy próbáljunk projekteket felépíteni a menekültek mentésére. 2017-ben végül újra visszatérhettem Görögországba, és családommal is találkozhattam. Az eljárás még folyt, ellenem 9 hónappal később ö, bíróság elé kellett állnom, 2018 májusában, és noha az ellenem felhozott vádak teljesen alaptalanok voltak, az életemet nagyon megkeserítették, és elvileg az egész életemet börtönben kellett volna töltenem, hogyha a bíróság úgy ítél, ahogy. Azért kéne az életemet börtönbe töltenem, mert gyerekeket mentettem meg a megfulladástól, és mindezt az Európai Unióban. A földközi tenger a migrációnak a térsége, és persze, hogy hogyan fogjuk föl a migrációt, az nagyon gyorsan változik a gazdasági, szociális változások tükrében. Nagyon sokféle vélemény létezik. A migráció valóban erős, és ezzel a helyi lakosságnak meg kell tanulnia élnie. Európa öregedő lakosságának szüksége lenne egyébként munkaerőre, szír, iraki, afgán menekültekre. Nagyon nehéz eldönteni, e, illetve tevékenykedni a politikailag hivatalosan támogatott xenofóbiával szemben. E, akik a déleurópai tengerporton laktak, azok egyébként életükben már sokszor mentettek meg embereket e, sporadikus egyenkénti módon. Görögország láthatóan képtelen a válságot egyébként saját maga kezelni. Nagyon súlyos dolgok történnek, rajtunk kívül is három önkéntest letartóztattak, és ez nem az, amit mi Európában az emberi gondoltunk. Sőt, ma már egyszerűen a gyanú is elég ahhoz, hogy valakit letartóztassanak. Dini az egyik ilyen kollégám, ő egy szíriai menekült, aki 2015-ben egy süllyedő hajóról megmentett több embert. Három órát úszott Lezvaszra, és sikerült egy kis mentőcsónakkal számos embert kimentenie. És utána hónapokon át a menekülteket segítette, az egész életét ennek szánta. Most ő is vád alatt van. A világ megváltozik körülöttünk, és amikor a segítségért kiáltó embereken segíteni akar valaki, akkor maga is bűnösé válik. Nagyon szomorú, hogy ez így alakult. Kérem, hogy gondoljanak bele, hogy, hogy, hogy mik az európai értékek, önök mit képviselnek, milyen alapértékeket, és ehhez képest mi történik a földközi tenger térségében. Én örömmel mentem börtönbe azért, hogy embereket mentettem, ugyanakkor nem szeretném az egész életemet börtönben tölteni azért, mert embereken segítettem. Egyébként ez nemzetközi kötelezettsége is az európai országoknak. Az alapvető emberi jogok garantálása, a menekültek befogadása, a bajban levő emberek segítése. És hogy a független személyek és NGO-k ezt a tevékenységet vég, végezhessék. Az EU-ban komoly reformra lenne szükség, a migrációs politika komoly reformjára. Ez persze nem zajlik le néhány nap alatt, miközben emberek fulladnak a vízbe. Ezt pedig nem lehet tűrni nem, minden nemzetközi jogszabály ö, kötelezi, ö, független attól, a, hogy milyen zászló alatt hajózik egy hajó, egy másik süllyedő hajó utasainak megmentését. ez egy alapvető tengeri nemzetközi jogszabály, és hogy ezek most menekültek vagy migránsok, azt nem ott nekik kell eldönteni. Én nagyon alázatosan állok önök előtt, és próbálom bemutatni, hogy mi az a eszménykért kockáztattuk az életünket, Európa alapértékeiért. Kérem, hogy lépjenek, és kérjék azoknak a kiszabadítását, kiengedését a börtönből, akiket hasonlókok miatt ítélnek, ítéltek el. És persze elsősorban azok nevében szólok, akik a tengeren sodródnak. Ha nem lépünk most, akkor Európát az összeomlás fenyegeti. Thank you very much. Um, and now... Köszönöm szépen. Most pedig másik sebességbe kapcsolunk, és meghallgatjuk, hogy mi egy tagállam tapasztalata a könnyítési irányelvvel, a francia belügyminisztérium képviselője érkezik el hozzánk, és arról fog beszámolni, hogy Franciaország hogyan valósítja meg a könnyítési irányelvet. Köszönöm szépen, hogy időt szakított ránk, és parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Hát nem fogom azt merészelni, hogy minden tagállam nevében szóljak, hanem csak a francia példáról beszélek, de ön is emlékeztetett arra, elnök úr, illetve az előttem szólók, hogy azért itt van mindennek emberi dimenziója. Tehát, hogy a tagállamok nem csak hideg fejű szörnyek, hanem ezzel az emberi dimenzióval tisztában vannak. A megelőzési politikáknak illetve a küzdelemnek, az emberkereskedelemmel szembeni küzdelemnek az a célja, hogy kevesebben jöjjenek, nem az a cél, hogy minél több büntetőjogi szankciót szabjunk ki. Nem leszek túlságosan hosszú, nem fogok végigmenni a 2002-es irányelv elemein, mert ugyanerről beszélünk ma délután, de nem bocsátkozom részletekbe. Franciaország átültette ezt az irányelvet és már volt, voltak szankciók életben az illegálisan az országban tartózkodókat segítőkkel szemben, az irányelvet átültettük, és persze 2016-ban értékelés is következett. Ez az értékelés azt alapította meg, hogy konformak vagyunk, tehát megfelelően ültettük át az irányelvet a Frontex képviselője majd úgy is beszél a határvédelmi aspektusokról, az egyes technikákról, amelyet az embercsempészek alkalmaznak a migránsok becsempészésére, tehát erre nem fogok kitérni szintén, hanem inkább csak a francia példáról beszélek, a francia jogszabályokról a segítségnyújtás esetén. Tulajdonképpen két rendelkezésről van szó, amelyek szerepelnek. Az egyik a maga a jogsértést meghatározó rendelkezés, és a másik pedig az, hogy milyen kivételek lehetségesek. És természetesen vannak még cikkek a súlyosbító körülményekről, és így tovább. Mondjuk, hogy a szervezett csoportban követi el valaki az ilyen cselekményeket, és van több kivétel is, nem csak a humanitárius segítségnyújtás tágabb értelemben, hanem például olyan kivétel, hogyha a, egy migráns családtagról van szó, aki szolidárisan lép fel, így nyújt segítséget. Hát csak egyszerűen annyit mondanék, hogy még akkor is, hogy a Franciaország nem a tűzvonalban helyezkedik el, földrajzilag ugye hozzánk nem érkeznek hajók, amelyek a földközi tengert szelnék át, mégis tisztában vagyunk ezzel, a, és ismerjük ezt a jelenséget, ugye, hogy segítséget nyújtanak a migránsoknak, vagy ugye az illegális határátlépéssel kapcsolatban nyújtott segítséget is ismerjük. Ugye 2015-ben voltak belső határellenőrzések, és az úgynevezett másodlagos áramlások érintik Franciaországot is, más tagállamokat is, ezek elég jellemzőek. És ugye akkor itt van még Kalé és környéke, az itt kialakult sajátos helyzet, ugye ahol azok a migránsok gyülekeznek, akik az Egyesült Királyságba kívánnak tovább haladni. És hát néhány adatot mondok, mivel Franciaországról van szó, 2000 2017-ben 103 külföldit vettünk őrizetbe, ez nem abszolút rekord. Itt tulajdonképpen megelőzésről van szó, és a migránsokat érintő emberkereskedelemmel szembeni küzdelemről több ilyen embercsempész láncot igyekeznek lebontani a hatóságok, több mint 300 ilyen láncról tudunk, és 139 cel tudtak, szemben tudtak fellépni. A francia jog szabályok, illetve a büntető törvénykönyv. Nincsenek 2017-es adataim, 2016-os adataim vannak, de ezek eléggé közeliek. 764 olyan esetről tudnak tehát a 2016-os adatok, ahol eljárás indult, és 230 ítélet született, ahol börtönbüntetés volt az ítélet. A számok eléggé stabilak, viszont a börtönbüntetések száma nő, és ez azt jelenti, hogy egyre inkább szervezett formában hagyják végre ezeket a cselekményeket. Most pedig a jogszabályról. Az egyik előttem szóló utalt az alkotmánybíróságról, ugye az alkotmánybíróság beszélt a, illetve tárgyalta a kivételek esetét, és ennek a cikknek a megfogalmazása, mielőtt még az Alkotmánybíróság beavatkozott, egyébként erről, fogalma, erről nyilvánított véleményt, tehát a jogszabály cikke azért azt írta elő, hogy a segítségnyújtás, hogyha jogi segítségnyújtás, orvosi segítségnyújtás, szállásbiztosítása, a méltó élet garantálásához külföldön, vagy pedig egyéb segítségnyújtás, ami a méltóságát célozta, a méltóság megteremtését célozta, ez a mentességre ad okot, és a hatósági szempontból ez az irányelv megfelelő átültetése volt, de az Alkotmánybíróság kritizálta ezt a megfogalmazást, és azt mondta, hogy nem az irányelvnek nem felelt meg, hanem a testvériség alkotmányos alapelvének nem felelt meg. És két következménye lett ennek. Az első az az, hogy az volt, hogy nekünk kivételt be kellett vennünk egy újabb kivételt, tehát nem csak a, a belépésre, hanem a közlekedésre, közlekedéshez nyújtott segítség is az ilyen esetekben kivétel, és az mindig kivételt képez, hogyha csak és kizárólag humanitárius célból, célból történt a segítségnyújtás. A tervezetünkbe tehát ezeket a módosításokat beépítettük, hogy így megfeleljünk az Alkotmánybíróság előírásainak, és most már az új szövegben ezek szerepelnek, tehát ezt a segítségnyújtást nem lehet elítélni, hogyha nincsen közvetlen közvetett haszon, ugye ez, az, ez a rész az nem változott meg, és akkor utána szerepel a szövegben az, hogy minden segítségnyújtás, amelyet kizárólag humanitárius célból követnek el, vagy hajtanak végre, kivételt képez. Tehát az új szöveg az kevésbé bocsátkozik részletekbe, hanem ezt általánosan megfogalmazza minden lehetséges segítségnyújtás, amelyet csak és kizárólag humanitárius célral valósítanak meg, kivételt képez. Két dolgot szeretnék pontosítani. Az első, az az, hogy bizonyos civil szervezetek gyakran azzal kritizálnak bennünket, hogy nem zártuk azt, hogy nem fogalmaztuk meg a szövegben, ebben a cikkben konkrétan azt, hogy nem származik ebből anyagi hasznuk, pénzügyi hasznuk mi úgy döntöttünk, hogy ezt egy másik cikkben fogalmazzuk meg, ennek csak operatív okai voltak, gyakorlati okai, amikor a rendőrség megkezdi a vizsgálatot, akkor nagyon nehéz azt megállapítani, illetve hát legalábbis nem mindig könnyű megállapítani, hogy most akkor történt-e valami fajta tette szert a, a segítségnyújtó anyagi vagy pénzügyi haszonra. Tehát, hogyha ezt a, a, a jogsértés meghatározásába vettük volna be, akkor egész egyszerűen el sem tudnának indulni a rendőri vizsgálat, rendőrségi vizsgálatok, ugye mert ezt nagyon nehéz megállapítani, és így az irányelv gyakorlati megvalósítása is veszélybe kerülne ezek a hálózatok, ezek az embercsempész láncok nagyon szofisztikált módszereket alkalmaznak. A francia területen gyakorlatilag sosem kerül sor kifizetésre, ez nem látható módon, több közvetítőn keresztül oldják meg, maga a fizetés Franciaországon kívül történik, tehát nagyon bonyolult rendszert alkalmaznak és a, így az irányelv célját megvalósítjuk, de két különböző ö, cikkbe ö, szedjük szét ezeket a dolgokat az általam elmondott ö, gyakorlati okok miatt. És akkor még a belépésről. Tehát a belépéshez, a törletre belépéshez nyújtott segítség az nem szerepel a konkrét rendelkezésben, mint kivételre okot adó tényező, tehát a humanitárius segítségnyújtás az csak a tartózkodásra vonatkozik, illetve a szabad mozgáshoz nyújtott segítségnyújtása, A belépéshez nyújtott segítség az más, a bánásmód alá esik, és ezt az alkotmánybíróság is elfogadta, illetve megvizsgálta és elfogadta 2018-ban. Mi magyarázza ezt? A Belépéskor az, aki a segítséget nyújtja, nem csak segítséget nyújt a migránsnak, hanem gyakorlatilag pont azzal, hogy az érintett személyt behozza a francia állam területére, járul ahhoz hozzá, hogy egy irreguláris helyzet előálljon. Tehát az nem szükséges, Eh, hogyha valakinek az élete veszélyben forog, és így tovább, segítséget kell nyújtani, nem szükséges a segítség nyújtásához a határt átlépni, mindegy, hogy én most az olasz, a belga, eh, vagy bármilyen határól beszélek. Tehát, hogyha egy migráns az olasz-francia határon, vagy a belga-francia határon eh, életveszélybe kerül, ugyanúgy lehet neki segítséget nyújtani, anélkül, hogy a határtát kelljen lépni, a francia határtát kelljen lépni. tehát a határátlépésre nincs erre szükség, és ezért kezeljük külön a terület, francia területre való belépéshez nyújtott segítséget. Van egy általános elv a büntetőjogban, hiszen itt most a büntetőjog területén járunk, és ez pedig az, hogy a szankció csak akkor él, hogyha elkövetési szándék is létezik és ugye a, a szükségre mindig lehet hivatkozni, amely egy adott cselekményre vonatkozik, tehát hogyha valóban szükség volt erre a határátrépésre az érintett személy életének megóvására, akkor itt is ez bizonyítható, tehát az az általános elv alkalmazásra kerül, esetenként alkalmazza ezt az elvet az igazságszolgáltatás. Tehát a legutóbbi jogszabály változatról most már azt mondhatjuk, hogy megfelel ez a francia jogszabály az Európai Parlament ajánlásainak, ez teljesen kiegyensúlyozott, a között is, hogy, a, hogy szükséges segítséget nyújtani, illetve fel kell lépni az emberkereskedőkkel szemben, és a humanitárius aktivistákat is védjük. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. A két utolsó hozzászólón következik. Két rövid hozzászólást hallgatunk meg, mielőtt az eszmecserére kerülhet sor. Egy rövid videó üzenetet hallgatunk meg Fabrice leggeri aki a Frontex ügyvezető igazgatója, és nem lehetett itt velünk a mai napon el kell mondani azért az ő érdemeit tiszteletben tartandó, egy dicsérendő, hogy ő gyakran eljön a mi szakbizottságunkba, de a mai napon ezt nem tudja megtenni, ezért küldött egy 5 perces videó üzenetet, aminek a két utolsó perce konkrétan erről az esetről szól. It is an honor. And... Köszönöm. Nagy megtiszteltetés, hogy a Libe Bizottság meghív engem a Frontex ügyvezető igazgatójaként ez az ügynökség felelős a parti és a szárazföldi határ vélelméért. A külső határokon a Frontex tisztviselői az elsők, akik találkoznak az embercsempészet áldozataival, mint azok megérkeznek az Európai Unióba. Ők segítik ezeket az embereket. Önök lehet, hogy nem is tudják, hogy a Frontex több mint 23 ezer ember megmentésében vett részt idén. Az összes kutató mentőakció, amelyben a Frontex részt vesz, a fogadó ország parancsnoksága alatt zajlik. A partraszállás után a Frontex segít a regisztrálásában, az átvilágításában az illegális migránsoknak az adott ország, az érkezés szerinti ország hatóságaival kéz a kézben, majd ezt követően ezek a migránsok a megfelelő eljárás alá kerülnek a menekültügyi hatóságok körében. Az embercsempészeket pedig a rendőrség kezére adjuk át, és a kísérő nélküli fiatalokat pedig eh, gyerekvédelmi hatóságokhoz eh, utaljuk, vagy eh, átvisszük őket egy egészségügyi intézménybe orvosi vizsgálatra. Az UNHCR és az egyéb nemzetközi szervezetek szintén részt vesznek ezekben a folyamatokban, csak úgy, mint számos nemzetközi és helyi NGO, mint a Vöröskereszt vagy a Save the Children azonban itt nem csak kutatómentő akciókról van szó, eh, amikor is a Frontex segít az érkezőknek. 2011 óta a tagállamoknak és a harmadik országoknak is segít a Frontex kapacitás felépítésében, tréningkurzusokkal, kurzusokkal, e, és e, ezzel is e, növeljük az érkezők, illetve azon belül a gyerekek védelmét. A határőröknek egész kurzusokat szerveztünk, hogy felismerjék a kiskorúakat, illetve azokat, akik az embercsempészek áldozatai, az ügynökség fáradhatatlanul együttműködik a tagállamokkal és segíti azokat annak érdekében, hogy az EU külső határait biztosítsuk és annak biztonságát elérjük. A határon átnyúló e, bűnözés elleni harc sem veszi el annak a szükségességét, hogy életet mentsünk a tengeren. Ez egy fontos kötelezettség a nemzetközi jog, illetve az Európai Unió emberi jogi Eh, aktusai alapján is számunkra. Nincs ellentmondás eh, a között, hogy együttérzünk az áldozattal, eh, és egyben fellépünk a bűnözés ellen. A Frontex feladata, hogy fenntartsa az EU területének biztonságát azzal, hogy védi a külső határokat, és fellép a szervezet nemzetközi bűnözése ellen. Az ügynökség az Europollal és az Eurojusttal együtt fontos szerepet játszik az embercsempészés elleni fellépésben, a hamisításban, illetve a vám és pénzügyi csalásokban, valamint fegyver és egyéb anyagok csempészés elleni harcban. Fontos része a munkánknak az, hogy gyűjtsük és kezeljük a személyes adatokat, amelyeket megosztunk az Európollal és a tagállamokkal a bűnügyi eljárások sikere érdekében. Az ügynökség támogatja a nemzeti hatóságokat abban, hogy a könnyítő irányelvet végrehajtsák. Új EU ügynökségként a Frontex nem része a könnyítő irányelv felülvizsgálata körüli politikai vitáknak. A tagállamok feladata, hogy átvegyék ezt az irányelvet, és az egyes országok független bíróságai döntenek abban, hogy itt most egy eset, esetekben az illegális bevándorlás elősegítése, könnyítése történt -e meg. Ugyanakkor szeretném aláhúzni azt, hogy a Frontex illetve az NGO-k és a humanitárius szervezetek közös céllal rendelkeznek, segíteni szeretnénk az érkező áldozatoknak, és csökkenteni akarjuk azoknak a számát, a, csökkenteni akarjuk az áldozatok számát az elkövetkezendő időkben. Tisztelt képviselők! Oh, this sort of thing always happens. Such a pain in the ass, it really is. Ezek a dolgok mindig megtörténnek, ilyen technikai problémák. Frontex ugye a fontosságát akarta bizonyítani azzal, hogy személyesen szólal meg, és nem pedig valakit elküld ide. De, ugyanakkor ilyenkor meg technikai hibák következhetnek be, de gyakran jár köztünk, és ezért tiszteletet érdemel, tényleg gyakran jár ebben a bizottságban. És ezzel a témával is foglalkoztunk már együtt. De nem jó dolog ez a videóüzenet műfaj. Na most ebben a szellemben, és már csak két képviselő van itt. You're actually from the commission. I know you have 10 minutes. Tudom, hogy a bizottság résztvevőjének 10 perce van, és beszédet is készített, de itt most ezen az ülésen alapvetően az útmutatásokról, illetve az irányelvről van szó. Tehát legyünk egy kicsit rugalmasabbak, és inkább arról beszéljen, hogy eh, mikor lesz meg az az útmutatás. Eh, ha nem tudja, az is egy válasz, de esetleg elemezheti. Tudom, hogy akár 10 percet is tud beszélni minden másról, de próbáljunk erre koncentrálni. Valójában a két itt maradt képviselő is majd feltesz érdekes kérdéseket. Nem akarom, hogy elmenjenek, tehát ha akar, 10 percig beszélhet, de én szeretném, ha csak ötig beszélne, és főleg a guideline-okról, alapvetően az állásfoglalásban bizottsági útmutatást kértünk, mert reálisan nem képzelhető el a jogszabály megváltoztatása, emberek halnak meg, valahogy közbe akarunk avatkozni. Ugye itt vannak ketten, akiket ezért üldöztek, a parlament részéről akarunk tenni valamit az ügy érdekében. A bizottságot azért kértük meg erre, mert ez lenne az első lépés, amire egyáltalán képesek lehetünk. Tudom, hogy ön is szokott itt járni és beszélni nálunk, tehát kérem, hogy arra koncentráljon, nem akarok most nyomást gyakorolni önre, de leginkább erről beszéljen. Egyébként örülünk, hogy itt van. Köszönöm, elnök úr. Én akkor félreteszem az elkészített beszédet, és inkább akkor arról beszélek, amit tényleg problémás. Nagyon megható felszólalásokat hallottunk, és aztán hallottuk a Frontex igazgatójának a beszédét, illetve a francia kormány képviselője is nagyon értékes hozzászólást adott itt eh, elő. Eh, azt is tudjuk, hogy eh, valóban ez, erről a témáról már beszéltünk más alkalommal is. Tehát ön azt kérte, hogy legyek konkrét, és leginkább az útmutatásokról beszéljek, amelyre a bizottságot júliusban kérték fel az állásfoglalásban. Nos, azt gondolom, hogy számunkra a kérdés az az, amióta az irányelvet 2017-ben értékeltük, nem annyira az időzítéssel van itt probléma, hanem eh, a relevanciával, illetve a hatással. Tehát, hogy ezek az útmutatások, illetve bármely eh, törvényalkotói beavatkozás az eh, képes-e arra, hogy hatást váltson ki. Olyan hatást, amit szeretnénk. A rendelkezésünkre álló elemzések azt mutatják, Ugye mi elemeztük ezt az irányelvet, és azt a munkát is, amit azóta végeztünk. Nos, nem változott a tavalyi értékelés konklúziója, hogy jogalkotással, illetve útmutatással nem fogunk tudni hosszú távú megoldást találni, noha azt szeretnénk, hogy ezekkel a humanitárius tragédiákkal ezeket felszámoljuk, és nem ezekkel lesz fenntartható rendszer szintű megoldása a migráció kezelésének. Két eleme van a, tegnapi, a tavalyi elemzésnek, ami a mai napig igaz. Az első az az, hogy még ahol kivételek a humanitárius segítség vonatkozásában léteznek is a nemzeti jogszabályokban, ráadásul a frontline, a, a külső határól levő tagállamok jogában ilyenek vannak is. Tehát ezek, ezeket nem alkalmazzák, vagy úgy alkalmazzák, ahogy. Tehát egy új jogszabály, vagy egy útmutatás valójában nem váltanák ki ezt a hatást, mert a jogszabály már ott van. A másik dolog, amelyet az értékelés, amire az értékelés rámutatott, az az, hogy nincs elég bizonyíték, vagy legalábbis 2017-ben nem volt arra, hogy egyáltalán tudjuk, milyen irányba kell elmondulni. Egyébként 2017 óta ez változóban van, és ezért idén elkezdtük azt a folyamatot tanulmányozni, és itt meghívtuk a, a civil társadalom szereplőit is, ők hozhatnak bizonyítékot, és részt vehetnek ezekben a helyzetekben, hogy felkértük őket, hogy a bizonyítékokat terjesszék elénk. Nagyon meg különbözőek tudnak lenni ezek a bizonyítékok, kutatás mentés területén, és egyes tagállamokban más a jellemző, e, azokban az országokban, ahol a nem kormányzati szervezetekhez más módon állnak hozzá. Tehát ezeket az anyagokat elemezni kell, és utána tudjuk eldönteni, hogy milyen intézkedésre van szükség. Elkezdtük ezt a folyamatot, májusban volt az első találkozónk, lesz egy következő, várjuk a civil társadalomnak a reakcióit is. Valójában nekik felajánlottuk azt, hogy jöjjön létre egy olyan platform, ahol az érintett tagállamok kormányaival kapcsolatba kerülhetnek, és úgy gondoljuk, hogy a megoldások nagy része az leginkább a nemzeti jogszabályban és jogalkalmazásban keresendő, és a jogalkalmazás alatt az ügyészségeket, bíróságokat értem, ezért fontos ez a párbeszéd. Egy ilyen platformra tettünk javaslatot, és szeretnénk még több bizonyítékot látni, kapni, illetve a felek részéről egyfajta útmutatást. Két dologról beszélnék még, amelyekre történtek utalások. Először is nem szabad elfelejteni, hogy Egyrészt hallottunk itt nagyon erőteljes személyes történeteket, és amelyek mutatják a nemzeti, a, az emberi tragédiákat. Azt ne felejtsük el, hogy az elmúlt években százezres nagyságrendű életmentés történt az EU koordinációjával. Emellett említettük a jogszerű bevándorlási csatornákat. Nyilván nem olyan megfelelőek ezek a csatornák, mint szeretnénk, de az első alkalommal kiadott tartózkodási engedélyek száma az Európai Unió területén több, mint valaha volt, illetve az EU szinten több vállalás történt menekültek befogadására. Tudjuk, hogy ezek kis lépések és nem elégségesek, de én úgy gondolom, hogy ha hosszú távú megoldásokat keresünk, akkor valójában azok a, abban a csomagban keresendőek, vagy találhatók meg, amelyeket néhány éven nyújtottunk be, és amelyet azóta is kiegészítünk időről időre. Sajnos ez a csomag nem került elfogadásra. Ezekkel a jogalkotási intézkedésekkel megtalálhatjuk a hosszú távú megoldásokat. Sokkal inkább segítenek ezek, mint az útmutatások, amelyeket önök kértek, amit egyébként nem utasítunk el élből, de Szerintünk a megoldást azt hoznám, hogyha a menekült csomagot elfogadnánk, eh, van egy menekültügyi csomag, van egy eh, betelepítési eh, jogszabály, van egy szolidaritási mechanizmus, és minden benne van ebben a csomagban. Hogyha ezt elfogadnák, akkor már is megoldódna a helyzet. Köszönjük szépen! Minden gondolatot meg kell vizsgálnunk, kérem, hogy maradjan itt a felülvizsgált javaslat lehet, hogy kicsit naív, de azért tárgyalni kell róla, mert mégis valami kiindulási alap. Az a ketten, akik itt maradtak, nagyon érintettek a témában, és értenek is hozzá. Kezdjük el tehát a vitát. Barbara Spinelli kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én először szeretnék szívből köszönetet mondani Nestler doktornak és a Humanity alapítójának, Szelem Az ő küzdelmük, harcuk az enyém is. És köszönetet szeretnék mondani a tanulmány, a Fit for Purpose tanulmány szerzőinek is. Ellent kell mondjak, sajnos a bizottság képviselőjének a, az irányelv átirata elengedhetetlen lesz új rendelkezésekre van szükség, ahogy mi ezt mondtuk az állásfoglalásban. Már nagyon régóta nincs megoldva a helyzet, hosszú távra nem tekintünk előre, de legalább rövid távon meg kell oldani azt a helyzetet, hogy a civil szervezeteket kriminalizálják. Az Európai Unió jogszabályai, és konkrétan a könnyítő irányelv az ellentmondásban van azzal, amit az ENSZ előír, gondolok itt a 16-os cikk harmadik pontjára, ahol a nehéz helyzetben, veszélyben lévő embereknek nyújtott segítség, dokumentum nélküli migránsoknak nyújtott segítség kötelező. Az irányelvben pedig nem, hogy nem kötelező ez, hanem csak egy opció, tehát a tagállamok választhatnak, hogy ezt kivételnek tekintik-e. Több ország van, kezdhetném a saját hazámmal, Olaszországgal is, akik politikai, nagyon pontos, precíz politikai stratégiát dolgoztak ki, externalizálják a menekült politikákat. És ez aztán több problémát eredményez, amiről beszélünk, például az, hogy mindenfajta keresési és mentési tevékenységet kriminalizálnak, illetve mindenfajta segítségnyújtást a dokumentumok nélküli migránsoknak az Európai Unió területén. Ezt azért mondom, mert Olaszország példáján azt látom, hogy eszkalálódik a helyzet. Először a civil szervezetek hajóit kriminalizálták, tehát a földközi tengerről gyakorlatilag eltűntek ezek a hajók, akik segítséget nyújthattak volna. Migráns taxinak címkézték őket, minthogyha a földközi tengeren valami fajta hajókázásra érkeztek volna ezek a migránsok. De katonai, olasz katonai hajókat is kriminalizáltak, Úgyhogy komoly konfliktus van az, az olasz állam szervei között. Tehát ez a politika, hogy lezárjuk a határainkat, hogy ki, kívülre toljuk ezt a problémát, szemben áll például a, az olasz védelmi minisztériumhoz tartozó hajókkal hajók tevékenységével. Van egy új rendelet a migrációról és biztonságról, ahol minden kategóriát össze-vissza kevernek. A dokumentumok nélküli migráns, a dokumentumokkal rendelkező migráns, a terrorista, az embercsempész, mindenki veszélyes személynek minősül, és a szankciók között az olasz állampolgárság megvonása is szerepel, a háború után első alkalom, ugye, hogy egy ö, etnikumra vonatkozik az állampolgárság, de hát nekem ehhez a helyzethez képest ez a irányelv elég minimalistának tűnik. Köszönöm szépen. Köszönöm, Barbara. Az állásfoglalás, idei állásfoglalás új iránymutatásokat, irányokat kér. Ha viszont a migráció helyzetet nézzük, ez már egy teljesen más világban fogalmazódott meg. 2016-ban megváltozott a világ, és teljesen elavult a szöveg, és ráadásul felhigították koronológiai értelemben is. Az eredeti migrációról szóló jelentésnek ö, nem az volt a célja, amit most látunk. Látjuk, hogy mi lett belőle. Ez van. Ez a saját véleményem, és hát van hozzá jogom. <clears throat> Mondják el, amit gondolnak, és akkor a panel majd még, a panel tagjai majd még reflektálhatnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm négy el- előző felszólalónknak is, amit mondtak, hogy a parlamenti állásfoglalást különböző szempontokba megvilágították mi azt várjuk most a direktívát átültetésétől, hogy működni fog a dolog. Gratulálok ahhoz, amit eddig tettek. Megvan a parlamenti többsége, és szeretnénk a szolidaritás, a humanitás alapján eljárni, ugyanakkor az embercsempészetet visszaszorítani. Nem elegendő az, hogy a tengereken embereket mentenek. A földközi tengeren a helyzet jelentősen megváltozott. Mi támogatjuk, elismerjük az emberek megmentésének szükségességét, ugyanakkor látjuk a, az Olaszországban megváltozott helyzetet, mert ugye elsősorban NGO-k végezték ezt a munkát eddig, és ugye azzal a kérdéssel nem foglalkoztak az NGO-k, hogy hova mennek azok az emberek, akiket megmentenek, mi lesz velük. És amint egy NGO hajó 55-85 embert fölvesz, egyre több ideig tart, míg egyáltalán valahol le tudják őket rakni. Egyre több ország, most már Franciaország is elzárkózik attól, hogy hagyja ezeket a hajókat kikötni. Jó, Dániában jobb a helyzet, mint Spanyolországban, de Spanyolország mégis azért végül befogadott egy hajót, amelyet Korzika nem. És ne túlozzunk. Mm, volt, aki azt kéri, hogy teljes körű határzár legyen a terror ellenes harc miatt. Ez túlzás most már Olaszország és Francia között, Franciaország között nincsen tömeges vándorlás. Ugyanakkor Franciaország mégis megtagadta a nemzetközi joggal összhangban levő fellépés, sőt elítélték, vagy bevádolták azt a prefektust, aki a nemzetközi joggal összhangban járt volna el. Tehát tisztázni kéne már, hogy milyen jog érvényesül, a tagállami, az Európai Uniós vagy a nemzetközi. Kétségeim vannak továbbá a tekintetben. Itt van ugye a francia belügyminisztérium egyik jelentős vezetője, aki elmondta nekünk, hogy az alkotmánybírósági döntést hogyan hajtották végre. Ezzel együtt az a benyomásom, hogy az új szabályok végrehajtása nem koherens, és a szolidaritás elve pedig végképp nem érvényesül, pedig benne van a szövegben, de mindig utolsó helyre kerül a prioritások között. Nem értem, hogy a közvetlen segélynyújtás kérdésére miért nem tudunk ö, választ adni. Világos, hogyha valaki nem pénzért cserében nyújt szolgáltatást, hanem humanitárius okokból, azt külön kell kezelni. A francia kormány azonban ezt a szöveget úgy módosította, egészítette ki, hogy mégiscsak megkerülik az alkotmánybírósági döntést, és nem adnak teret a tisztán humanitárius szándékú segítségnyújtásnak. Pedig a francia joganyagban a tisztán humanitárius kifejezés szerepel, a közvetlen és a közvetett segítségnyújtás, azonban nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, és a bíróságokon az ügyek kapcsán gyakran erről zajlik a vita, hogy ez közvetett vagy közvetlen segítségnyújtás volt. Ah, Amikor egy aktivista humanitárius szándékból közvetlen segítséget nyújt, azt nem tekintik közvetlennek, sőt elítélhető, pedig tisztán humanitárius célokat követ. Nem, nem egyértelmű a szabályozás, túl sok az értelmezési ö, játéktér, és a humanitárius cél kifejezés, vagy nem jól definiált. Utolsó gondolatom következik. A bizottság képviselője párhuzamot vont a megmentett emberéletek között, és láttuk itt konkrétan is, hogy ez hogy zajlik, és a, az időközben áldozattá válók aránya között ugye kevesebb a megmentett ember, és nő a odaveszettek aránya. Ugyanakkor mégsem tudjuk egységesen kezelni a kérdést, mert állampolgárságtól is függ, hogy ki milyen elbánást kaphat, és melyik országban. teljesen szabályozatlan az egész terület, pedig szerintem mindenképpen szükség lenne humanitárius folyosókra, ahol legalább azon a helyen szabályozott körülmények között jöhetnének a menekülők. 2016 óta nagyon sok módon próbáltak akár Lengyelországon, Ukrajna keresztül is jönni a menekülők. Kéne ennek egy csatornát adni. Portugáliáról beszélnék. Mi próbáljuk a portugál kormányt arra rávenni, hogy az Aquarius és más hajókon a portugál zászló kérdését szabályozzuk mert ha ezt feladjuk, akkor a saját tisztességünk, moralitásunk sérül, hogyha ezt betiltjuk a portugál zászló vitelét, hogy portugál zászló alatt hajózhassanak ezek a hajók. Tény, hogy újabb iránymutatásokkal nem sokra mehetünk, hogyha egyes tagállamok eltökéltek, hogy nem akarják teljesíteni humanitárius és a nemzetközi jogi kötelességüket, a szerződéses európai kötelezettségüket ideértve. És botrányos, hogy egyes olyan kormányok, amelyek hát egyébként nem szélsőjobboldali fasiszták vezetnek, azok is csatlakoztak a fasiszta, rasszista, szalvinista ideológiához, és az NGO kriminalizálásában ők is részt vesznek magukat baloldalinak való létükre. Ezek a kormányok, akik nem tisztán viselkednek és nyitják meg a menekültek előtt a kapuikat, gyakorlatilag pont ők segítik az embercsempészek piacát, mert minél nehezebb a bejutás, annál nagyobb pénzeket tudnak lenyúlni a menekülőkről az embercsempészek. Ez a gazdasági csapda. Van a humanitárius csapda, van a gazdasági csapda. Ezért kéne a kettő között korlátozott, de biztonságos csatornákat nyitni. Mert gyakorlatilag most már az embercsempészek csempészek menedzselik a migrációt, és nem az Európai Unió. Guterres elnök úr korábban ENSZ menekültügyi megbízottként szerezte ezt a tapasztalatát, és most megismételte nemrég. Szinte hánynom kell egyes kormányok, egyes emberek Európai Unió kormányain belül is ahogyan beszélnek és ahogyan viselkednek. Tehát tényleg az iránymutatások semmit nem érnek. Juncker úr, Morgerini asszony, Avramopoulos úr, tessenek világosan fogalmazni és megmondani a kormányoknak, hogy mi az ő jogi és emberi jogi kutya kötelességük. Az életek mentése és a migráns folyamok menedzselése, szabályozása, hogy a migráns helyzet kapcsán a mafiák ne virágozzanak. És arra is fel kéne figyelni ezen kormányok figyelmét, hogy közben pedig gazdag bűnöző keletről meg tudják fizetni az aranyvízumokat, és ez nem zavarja őket, hogy gyakorlatilag a szervezett bűnözés képviselőjét hívják meg és fogadják be Európába ezeken a kapukon. Köszönöm szépen minden felszólalónak, hogy egy csütörtök délután rendelkezésre álltak. Ha megengedik, még, akkor Nestler Szalamáudin hölgyhez és úrhoz lenne egy-egy rövid kérdése még, ha megengedik. És akár most Barbara Spinelli és Verzia asszony felvetéseire is próbáljuk megválaszolni, és Anna Gomes asszonyéra is, bár ő most úgy látom, hogy talán elmegy. Ö, ö, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A jogalkotó is a maga módján, e sok vélemény meghallgatása után önök tudják, hogy a nemzeti politika hogyan működik Olaszországban, Franciaországban. Talán azt is látják, hogy az Európai Uniós politika ennél sokkal átláthatóbb, és próbálunk orvosolni bizonyos kérdéseket. De hogy néz ki a dolog az NGO-k, a magánemberek személyéből, szeméből, és a kollégáinak mi a tapasztalata? Hogyan lát, látják a közeljövőt, hogy milyen humanitárius segítségnyújtási akciók sorsa. Tudom, hogy eléggé kilátástalan a helyzet, de hát ha már itt vannak, akkor a jövőről is hagyd kérdezzem meg önöket, hogy próbáljunk valami konklúziót levonni, és a kormány és bizottság képviselőinek is ezt a kérdést teszem fel, mert komoly, sok szempontot megvizsgáló javaslatot szeretnénk tenni. A bizottságnak végül is dolga, hogy ezt az egyeztetést katalizálja. Tehát mindenki így egy-két-három percben a zárszó jellegével próbáljon most nyilatkozni, a tolmácsoknak is el kell menni negyed órán belül. Talán akkor Nestler kollégával kezdjük, és aztán sorba megyünk, hogy mindenki egy rövid záromegérzést tegyen. Thank you. Um, concerning the question you asked, uh, how... Köszönöm, ami azt a kérdést uh, illeti, hogy uh, a politikai vitát hogyan látják az NGO-k, és leginkább a kutatásmentésben résztvevők. Valóban nagyon nagy frusztrációt érzünk, mert amikor ez a munka elkezdődött, akkor mi arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy nincs kutató-mentő kapacitás a földközi tengerem, és mi úgy gondoltuk, hogy azzal, hogy ezt a munkát elvégezzük, és rávilágítunk arra, hogy mi történik, javulni fognak a dolgok az Európai Unió és a parti őrségek mindent megtesznek, hogy megmentsék ezeket az embereket, és kialakítanának Európába biztonságos útvonalakat, azért, hogy a menekültek és migránsok ne legyenek rákényszerítve, hogy ezt az utat, az embercsempészeket használják. És látjuk ezt az iszonyatos frusztrációt, ami kialakult most már évek óta, Ugye a mi műveleteink egyre inkább eh, terjedtek, eh, nőtt a hajók száma, az állami szervezésű mentés az visszaszorult, sőt, megpróbálták kriminalizálni a nem kormányzati szervezeteket. Számunkra nagyon nehéz egy eh, ilyen jövőt elképzelni, mert nagyon erősen az Ausztrál modell irányába indul Európa, ahova nincs legális bevándorlási lehetőség, és gyakorlatilag lezárják a határt. Ez rendkívül frusztráló számunkra. Beszéltünk erről az elmúlt eh, évben És alapvetően úgy beszélnek a migránsokról, mint egy betegségről, vagy vadállatokról, akik meg akarják szállni Európát, miközben én látom az arcukat, és közben aggaszt a nyilvános vita állapota, miensége, illetve problémás a jogi keret, valamint a büntető jogi fellépés is aggasztó. Köszönöm. Köszönöm az önök munkáját és a többi NGO munkáját is. Köszönöm. Um, Én egyébként azt remélem, hogy nem az Ausztrál modell felé mondul, mozdultunk el, vagy megyünk, de az, hogy ön ezt mondja, az, az sokat mondó. Mi nem azért hívunk meg nemzeti képviselőket, hogy őket megtámadják, hanem azért, hogy megismerjük a tagállami álláspontot. Elhangzott néhány dolog, amire ön esetleg reagálni akar illetve ha van valami lezáró megjegyzése, akkor azt is elmondhatja. Köszönöm, elnök úr. Először egy általánosabb kérdésre válaszolnék, hogy a jövőben hogyan kell eljárni. Számomra egyértelmű, hogy az a helyzet, amikor rossz hajókon eh, elhozzák, a, elindítják az embereket, eh, az embercsempészek, és aztán felhívják az olasz parti őrséget, illetve az NGO-kat, hogy mentsék meg ezeket, ez nyilvánvalóan nem normális helyzet, ezt nem lehetett hagyni, hogy folytatódjon. A, az NGO-k természetesen fontos mentőmunkát eh, végeznek, Ugyanakkor az okokra kell reagálni, ezért is a bizottság, valamint a ezen dolgozik a bizottság, valamint a tagállamok, és próbálunk a száheli, a földközi tenger déli partján levő országokkal, az afrikai országokkal együttműködni, és sokféle módon próbáljuk eh, megállítani ezt a földközi tenger felé áramló embertömeget. Ami engem aggasztott eh, azzal kapcsolatban, hogy eh, milyen szankciók lehetségesek. Én Tudorecse úrral értek egyet, Természetesen a többi ország büntető törvénykönyvéhez nem tudok hozzászólni, de lehet finomítani természetesen a büntető törvénykönyveket. Aztán utána ott van az a dolog, ahogy alkalmazzák ezt a jogszabályt, az irányelv szerintem alapvetően jó, persze lehet azt is javítgatni, de a legfontosabb az az, hogy a szöveg alkalmazása az homogén legyen a bíróságok által, illetve megfeleljen a hatályos jogszellemének is. Verzsia asszony felvetésére nem tudom, hogy reagálhatok egy percben, mert különben francia belvitát rendezünk itt. Nem muszáj, de hogyha akarja, akkor is gyorsan tegye meg egy, egy utolsó megjegyzés esetleg reakcióként. Franciaország álláspontja a földközi tengeri hajókkal kapcsolatban az, hogy a tengeri jogot kell alkalmazni, ezeknek a hajóknak a bebocsátása az első biztonságos kikötő fogalma, feladata, és aztán ettől eltérő dolog a tagállamok közti szolidaritás kérdése az az 58, aki az Aquarius fedélzetén volt, ugye itt eh, négy tagállam közti megállapodás eh, megoldja a dolgot, de alapvetően ezt a szolidaritást jobban meg kell szervezni, ez egyértelmű. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljött. Tudorácse úr, ön szerint hol, hogyan léphetünk tovább? Köszönöm. Csak nagyon röviden Juncker elnököt idézve, reagálva a különböző elhangzott problémákra, ő azt mondta, hogy az nem megoldás, hogy eh, ma 50 ember sorsáról vitatkozunk, holnap meg egy másik 50 eh, sorsáról fogunk vitatkozni, hogy hogyan osztjuk, -e, osszuk el őket. Ezzel nem oldjuk meg az Európai Unió migrációs problémáját. Strukturált megoldásokra van szükség, amelyek szolidaritáson alapulnak, ezt eh, helyesen említette a francia kollega, és ez fogja azokat a megoldásokat elhozni, amelyek szükségesek, nem pedig az, hogy most egy bűncselekménynek a tényállását foltozgatjuk. Nagyon egyértelmű a, egyébként a megfogalmazása, a meghatározása annak, hogy mi az embercsempész, és, és annak is, hogy mi a humanitárius segítségnyújtás. De az, hogy a bíróságok hogyan értelmezik mindezt, az az egyes bíróságokra tartozik, és ez nemzeti szint. A fő dolog az, hogy a civil társadalom emberei ne is jussanak ilyen helyzetbe, és erre is válaszol az a csomag, amely, amelyről remélem, hogy sikerül majd elfogadtatni, és meg lesz az intézményes erő és akarat ahhoz, hogy ezt elfogadjuk. Köszönöm, Köszönöm szépen Tolerácsia úrnak a bizottság képviseletében. Beköszönöm Aldinen úrnak is, kollégáknak a munkája, de talán egy rövid záró gondolatra még átadhatom a szót. Tudom, hogy nem nehéz egy mondatban összefoglalni, vagy záró gondolatot adni, de talán mégis tegyék meg. Én, szerint, én azt szeretném, hogyha nem kriminalizálnák a humanitárius segítségnyújtókat. Kollégáim egy hónapja börtönben ülnek. Azért, mert egy-két politikus azt gondolja, hogy az, hogy őket bebörtönzi, megak- ez megakadályozza azt, hogy a menekültek Európába jöjjenek, vagy jussanak. Én tudom, hogy milyen nehéz ilyen helyzetben lenni, hogy valakit egy ilyen bűncselekménnyel vádolnak, és hogy az a kockázat is felmerül, hogy akár életfogytig tartó börtönbüntetést kaphat szeretném, hogyha mindenki cselekedne annak érdekében, hogy őket azonnal szabadon megegyék a börtönből. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, hogy eljött. Eldén úr, és nagyra becsüljük az ön és kollégái munkáját. Szívből mondom ezt. És a végszót pedig két kollégámnak adnám, amennyiben kívánnak szólni valamit. A közel jövőről. Igen, öt nagyon rövid dolog, mondja Jennifer elszapasszony. Az egyik, ez nem csak a földközi tengertérségére vonatkozik, nem csak azt érinti, hanem az Európai Unió szárazföldi határain is fölmerül, illetve rezidensekkel kapcsolatban is egyre élesedik a helyzet, tehát egyre több az ellenséges fellépés, nagyon eh, érzelmileg nagyon hat ránk az, ami a földközi tengeri térségben történik, de emlékezzünk, hogy nem csak ez az egyetlen ilyen hely. A második dolog a hatékonyság, a 2021 27 es időszakra az Európai Unió határvédelmi költségvetése háromszorosa annak, ami a legutóbbi időszakban 34,9 milliárd font Ra rúg ez. A kérdés, hogy vajon ebből mennyit fordítanak majd arra, hogy bebörtönözzék a humanitárius segítségnyújtást, és vajon mi fog a határokon átnyúló bűnözésre szembeni fellépésre folyni. Pénzbe kerül az, hogy a nemzetközi, nagyon szofisztikált bűnszervezeteket felgöngyölítsük, és sokkal többe kerül, mint az, hogy egy-két civil szervezetet, illetve olyanokat, mint Aldén úr, bebörtönözzünk. 1700-an haltak meg egy kamionban, akik Magyarországból Ausztriába próbáltak átjutni, és közben volt, akiknek volt tudomása erről. Léna és én beszéltünk olyan emberekkel, akik hozzáfértek ehhez az információhoz, hallották azt, hogy a migránsok ott kiáltoztak, hogy nem kapunk levegőt, megfulladunk, de senki nem tett semmit tehát el kellene elgondolkodni, hogy ezt a költségvetést hogyan használjuk fel arra, hogy életeket mentsünk, fellépjünk az embercsempészekkel szemben. Kérem, olvassák el a jelentést, októberben jön ki, és lesz egy könyv is, amelyben rengeteg részlet olvasható, és átadom a kollégámnak a szót. Ezt az eszmecserét hallgatva azt gondoltam, hogy a migránsok csempészete gyakorlatilag egyfajta új terrorizmus. Minden jogunkról lemondunk, minden biztosítékról, büntetőjogi biztosítékról, azért, hogy ezt a politikai célt elérjük, teljesítsük. És látjuk, hogy a bíróságokon is egyre inkább politizálódik az ügy, bekerül a médiába, és így tovább. És ezért is hangzott el az, hogy független bírák kellene, hogy döntsenek ezekben az ügyekben, viszont ebben a helyzetben, ahol a jogállamiság gyengül, ezek az ügyek nem fognak átmenni az intézményeken, például Magyarországon és más országokban sem. Tehát itt komolyabb kérdések merülnek fel a jogállamisággal kapcsolatban, illetve hogy hova, milyen irányban ö, haladunk tovább a migránsok csempészetével kapcsolatban. Jelenleg ez a politikai színezetet ölti fel, mindenki szólni akar, megoldásokat javasolni, attól függetlenül, hogy azok az emberi jogokat figyelembe veszik-e. Ö, és nincs kiegyensúlyozás, semmilyen egyensúly nem teremtődik meg az alapjogok védelme, illetve a határvédelem között. Tehát nem fogalmazzák meg, hogy a határvédelmet úgy kell végrehajtani, hogy az az emberi jogok védelmét ne sértse, pedig a Schengeni Kódexben is és más jogszabályokban is szerepel ez. Olyan jogszabályokban is, amelyeket ez a ház is elfogadott és örülünk annak, hogy a bizottság eh, eszmecserét indított, hogy őket is foglalkoztatja az, hogy mi történik a Frontex műveletekben, például a Temiszop művelet, amelyet a Poseidonról kereszteltek át Temiszre, gyakorlatilag nincs engedély arra, hogy a vízből kimentett migránsokat Olaszországban tegyék partra. Tehát visszafele haladunk, kevesebb Európai Unió és több bizonytalanság. Ez valósul meg. És a pull tényező gyakorlatilag ezeknek a gyanakvásoknak a fő eleme és a megfélemlítésnek a fő eleme amelyet megtapasztalnak a civil társadalom szereplői, tehát pull tényezőnek nevezik őket, mint migránsokat vonzó tényezőnek nevezik őket, akkor is, hogyha az északi pályaudvaron, Párizsban élelmiszert osztanak a menekülteknek, vagy ha bármi más tesznek. És gyakorlatilag itt európai állampolgárok jogait sértik meg, akár az ártatlanság vélelméhez való jogot is. Gyakran halljuk, hogy a migráns csempészet olyan komoly bűncselekmény, és olyan sok pénz forog ebben, az embercsempészek annyit profitálnak ezen, és akkor miért tiltakoznak ennyire hogyha valódi nyereségre tesznek szert az embercsempészek, akkor előbb-utóbb a rendőrök és így tovább meg fogják találni ennek nyomait, és lehet majd eljárást indítani. De hát az, hogy azokat, akik elmondják, hogy hol van a buszmegálló, vagy élelmiszert adnak, bíróság elé állítják, hát ezt nem közpénzből kellene finanszírozni, és ami pedig a harmadik országokkal való együttműködést illeti, komolyan aggaszt bennünket, komolyan aggasztanak bennünket azok a történetek, amelyek ugye esetleg anekdotának minősíthetők, de a helyszínen is eh, jártak önök is, illetve mi is. Eh, voltak olyan csempészek, akik ugye az emberek életét kockáztatták, mondjuk a tallini parti őrségnek, az az olasz parti őrségnek üzenetet küldöttek, hogy hol, hallják a, hol hagyják a hajót, közben a, a líbiai milíciákat fizetik le, hogy hagyják Líbiában a migránsokat az európai oldalról, ez nem probléma, de az, hogy az embercsempészek üzenetet hagynak az olasz partiőrségnek, hogy hol lesz a hajó, az probléma. A, az ENSZ kábítószer és bűncselekményügyi hivatala listáján szerepelnek csempészek, akiket lefizetett az európai oldal, hogy hagyják ott az embereket a líbiai területen. Tehát azt hiszem, hogy mindez már túllép az anekdotákon. Köszönöm szépen, azért szakítom önt félbe, mert a tolmácsokra is gondolnunk kell, és a nap végéhez ér, de látszik, hogy önök is nagyon szenvedélyesen végzik a munkájukat, elkötelezettek, és azt hiszem, hogy talán azt viszem el magammal, hogy csak azért, mert ezzel a jelenséggel szembe találjuk magunkat a földközi tengeren, ez nem ok arra, hogy a emberi jogokról elfeledkezzünk. 2016 óta nagy utat tettünk meg a mai napig, és most hirtelen minden védelmet félreteszünk, a civil szervezeteket így kezeljük, hát ez egy politikai helyzet, nagyon politizált a helyzet, legyünk őszinték, tudjuk, hogy mi történik, és mi, mint intézmények nem fordíthatjuk el a fejünket, szerepünk van, feladatunk van, és mi is, mint szakbizottság felelősséggel bírunk, a feladatunkat csak akkor tudjuk ellátni itt az Állampolgári Jogi Bizottságban, hogyha beszélünk az érintettekkel, és ezért is szerettük volna megtartani ezt a meghallgatást a könnyítő irányelvről, nem akartuk volna elszalasztani hogy még az állásfoglalás megszövegezése előtt beszéljünk önökkel. Örömmel várjuk az októberi, az októberről megjelenő jelentést, ez is segíteni fog bennünket, és meglátjuk majd ugye a bizottsággal, hogy lesz-e valami politikai áttörés, útmutatások, és így tovább, de muszáj, nem fog magától elmenni a probléma, megszűnni a probléma, a tagállamoknak is lépni kell. Köszönöm a két képviselőnek, aki itt maradt végig. Egyébként nem lett volna meghallgatás, hiszen egyedül ezt én nem tudom levezényelni. Persze a személyzetünk is itt van, de szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy az interneten közvetítik a meghallgatást, és kollégáink követik önöket. Például kollégám, aki ügyvéd. Barbara az egyik kollégám, akit nagyon foglalkoztat ez a téma, de mások is vannak, és a Twitteren is majd megjelenik ez. Sokszor mondom el, hogy az interneten ez követhető, de külön köszönet illeti a képviselőket, akik itt maradtak velünk, és még egyszer köszönöm a titkárságnak, hogy ezt a fontos meghallgatást megszervezte, be tudta illeszteni ebbe a könyörtele munkarendbe, amivel az Állampolgári Jogi Bizottság szembenéz manapság. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki azért küzdött, hogy ez fennmaradjon a napirenden. Tudom, hogy mennyire szorít minket az idő és sok a munkánk. Nagyon örülök, hogy végig tudtuk eh, venni ezt a témát. Tudjuk, ismerjük, hogy ki milyen küzdelmeket vív. Mindenkinek sok sikert, szerencsét kívánunk, és kérem maradjanak velünk kapcsolatban. Köszönöm szépen, és mindenkinek köszönöm, megköszönjük, bezárom a meghallgatást.